Good afternoon. Jó napot kívánok minden kollégámnak. Kezdjük el az ülést. Néhány percet vártam még abban a reményben, hogy befutnak az árnyék előadók, vagy néhányuk, mielőtt a jelentéstevő elkezdi mondandóját. A 16-os napirendi pontnál tartunk. Elisa Ferreira saját kezdeményezésű jelentése a banki ágazatonban határon átnyúló válságkezelésről. A módosítókat kell majd megbeszéljük, azonban először Eliszának adom meg a szót. Thank you very much, Sharon. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Recebeu 247... E e Köszönöm. 247 módosítás érkezett. Utána pedig még 12-t a jogi ügyek szakbizottságától. Általánosságban azt kell elmondanom ezen módosításokról, hogy mindenképpen hozzáadott értéket teremtenek, javítják az eredeti szövegminőségét. Ez lenne tehát az általános jellegű megjegyzésem. Konkrétabban szeretném azt elmondani, hogy pontosan mi a mi javaslatunk filozófiája. Nem más, mint az, hogy a parlament a jelenlegi helyzetben világos és közérthető üzenetet kell, hogy átadjon, hogy az európai dimenziót megerősítsük, illetve el kell kerülni azt, hogy a pénzügyi válság, amely a banki szektorban éreztette különösen a hatását, negatív hatással legyen a belső piacra, illetve a tagállamok piacaira. Ez lenne tehát az egyik alapvető gondolat. A második pedig az, hogy figyelni a veszélyforrásokra, illetve hogy a válságkezelés nem öltheti egyfajta megmentő akció formáját. A menedzsmentbeli hibákat nem lehet egyfajta mentőövvel kezelni. Lássuk világosan, hogy milyennek az alapnak a célja. Az, hogy a bankok számára egyfajta vezető fonalt, fonalat hozzunk létre, illetve próbáljuk meg megelőzni azt, hogy egy rosszul kezelt bank, vagy egy rosszul vezetett bank megfertőzzön egyéb bankokat. Tehát egyfajta karantént is jelent ez. Az európai dimenziót kell megerősíteni, illetve a jogszabály nagyobb konvergenciáját kell megvalósítani. Természetesen a különböző bank, banki szerveket, bankfelügyeleti szerveket nem lehet elárasztani a különböző problémákkal. a potenciális rendszer kockázatot nagyon óvatosan kell kezelni. Ez lennének, ezek lennének az alap gondolatok. ezek képezik az, a jelentés gerincét. Ezen elvek egyébként már megfogalmazásra kerültek az Európai bankhatóságról szóló jelentésben, amelynek Gar- Garfia Margajó úr a gazdája, a szerzője. Még egy dolgot szeretnék mondani. Azt gondolom, hogy kulcsfontosságú időszakban vagyunk mi most, mert, és pontosan ezért a parlament üzenetét világosan, közérthetően, illetve nagyra törően kell megfogalmazni. Tart a tárgyalási folyamat, és nem tartható az eddigi stratégia. A parlamentnek meg kell jelölni a célkitűzéseit, egyfajta küldetés tudattal kell jelentkeznie, hogy az európai dimenziót megerősítse. Nem szabad a tanács, igen, nem szabad a tanács minden rugalmat nélkülöző álláspontját kritika nélkül elfogadni. A módosítások legnagyobb része ilyetén fogva értelmét veszti, hogyha a parlament közi megegyezést veszük figyelembe, és ugye erre már sor került a Garcia Margajó jelentéssel kapcsolatban. Úgy vélem, hogy a parlamentnek koherens álláspontot kell kialakítania, és el kell érni, hogy a különböző jelentések egy irányba haladjanak, hogyha nem így járunk el, akkor a jövőben a tárgyalási pozíciónk felaprózódik. Akkor más és más lenne az álláspontja a frakcióknak, illetve a jelentéstevőknek. A García Margaró jelentés előkészítésénél a következő alapelveket fogadtuk el. Először is meghatároztuk, hogy mely bankok tartoznak a rendszer a rend, mely bankok mely bankok olyanok, amelyek rendkívül fontos rendszer szerepel rendelkeznek, ezek a határon átnyúló tevékenységet folytató bankok, olyan bankok, amelyeknek kulcsfontosságú szerepe van, amelyek bonyolult üzleti tevékenységet végeznek, és amelyek ezáltal nagyobb rizikófaktorral dolgoznak. Pontosan ezért sokkal fontosabb, sokkal nagyobb mértékű óvatosságot igényelnek. Aztán az Európai Bank hatóságnak, hatóságot felülvizsgálati jogkörrel kell felruházni. egyfajta felülvizsgálati kollégiumként kell, hogy működjön, ilyen es, hogy a válság esetén felelősek a válságból kilábaló intézkedések meghozatalában. Ezen határon átnyúló rendszerbankok esetében is ők hozzák meg az intézkedéseket. E tekintetben tehát, hogy ez a hatóság megfelelően tudja végezni a munkáját, egy stabilitási alapot kell létrehozni Európában. Ez az alap az első időszakban a rendszerbankoktól szerezné be eszközeit, attól függően, hogy ezek a bankok mekkora kockázatot jelentenek a rendszernek. Tehát, hogyha például egy olyan bankról van szó, amely rendszerbank, viszont a bank tevékenységei kis rizikóval járnak, akkor sokkal kevesebbet kell befizetni ebbe az alapba, mint egy nagy rizikófaktorra rendelkező, nagy rizikófaktoros ügyleteket végző bank. A bankhatóságon belül egy munkacsoportot kell létrehozni, amely akár sürgősséggel is fel tud lépni, hogyha egy bank veszélybe kerül. Az előkészítő munkában ez volt az egyik legfontosabb pont. Az egy, a különböző frakciók árnyék jelentéstevőivel nagyon szoros volt az együttműködés ezen jelentés előkészítésén, előkészítése alatt, és azt gondolom, hogy ugyanaz a szellem hatott át mindenkit. Ezen testület felállításával azt gondolom, hogy nagyon sokat tennénk európaiért, és ezért mindannyiunknak ezt a, lépést kell támogatnunk. Számos módosítás érkezett, amelyek értelmüket vesztenék, és ugyanezt történt a García Margallo jelentéssel, hogyha meg tudnánk egyezni ebben a kérdésben. 247 módosítás érkezett, mint említettem. és hogyha, meg, hogyha sikerül megegyezni egyfajta globális kompromisszumban, akkor nagyon sok oka fogyattá válni, nagyon sok módosítás. A fennmaradó módosításokat különböző csoportokba lehet sorolni. Az első csoportban azok vannak, amelyek egyfajta nemzeti vagy tagállami logika szerint íródtak. Ezek kívülesnek azon alapelvem, amelyek szeretnénk megvalósítani a jelentésben. Az módosítások egy másik csoportja technikai, szakmai szempontból javítják a jelentést. És sok esetben ezek nagyon érdekes javítások. Néhány javaslatot szeretnék kiemelni. Swinberg asszony tollából, hiszen ő azt szeretné, hogyha az európai álláspontot jobban tudnánk harmonizálni a nemzetközi állásponttal. Ezt akár el is fogadhatjuk, de azt nem kérhetjük, hogy, az Euró, hogy a nemzetközi kezdeményezések ugyanolyan részletesek legyenek, mint az európai kezdeményezések. Tehát elképzelhető, hogy konvergenciát célzó javaslatokat tegyünk, tehát azt viszont nem képzelhetjük el, hogy a már meglévő nemzetközi keretbe, kerethez igazodik az Európai Unió. A módosítások egy másik csoportja túlságosan részletes, túlságosan konkrét, konkrét intézkedéseket, konkrét eszközöket, javaslatokat. Ezen részletek ezen részletekkel kapcsolatban semmilyen személyes ellenérzésem nincsen, de mégsem, mégsem jó itt a helyük a, a jelentésben, hiszen ez alapvetően szakpolitikai típusú jelentés. Hogyha túlságosan részletes intézkedéseket fogalmazzunk meg, akkor nem lesz egészen világos az a politikai üzenet, amit szeretnénk közvetíteni. A módosítások ismét másik csoportja világosabbá kívánja tenni az eredeti szöveget. Itt olyan javaslatokat olvashatunk, amelyeket akár be is vehetnénk az eredeti szövegbe. Ole Schmidt, Szilve és Sven módosításaira gondolok, ezek mindenképpen jót tesznek a jelentésnek. Danuta Hübner szintén módosításokat nyújtott be ebben a, ebben a módosítási csoportba tartozó módosításokat. Véleményem szerint a, az lenne az lenne most a legfontosabb, hogy három kompromisszumot próbáljunk meg megfogalmazni. Ez a módosítások nagyon nagy részét felkarolják. Hogyha ezeket sikerül meghozni, ezekben megegyezni, akkor összesen 10-12 módosítás maradna attól függően, hogy a módosítások beleilleszkednek-e a jelentés szellemébe, vagy nem, illetve hogy túlságosan részletesek-e, és ezek a módosítások egyébként nem tesznek hozzá túl sokat a jelentés lényegéhez. García Margallo által elnökölt trialógus folyik, dolgozik, és a bizottság sem tétlen ez ügyben. Úgyhogy az Európai Parlamentnek mindenképpen koherensen, szilárdan kell fellépnie, újabb tárgyalásokat, átfogóbb tárgyalásokat kell kezdenie. Éppen ezért szeretném ezeket a kompromisszumos módosító javaslatokat beterjeszteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy Köszönöm. Karasz úr Hübner asszony helyett akar beszélni, ugye? Kedves barátaim, beugrottam árnyék előadónk Danuta Hübner helyett. A néppárti árnyék előadó és jó magam is kételyeket vallunk azon különbségtétel között, amelyet a javaslat, javas, amit javasol a rendszer szintű és nem rendszer szintű bankok között a jelentés kezdete óta gondot jelentett. Szerintünk ez a különbségtétel a rendszer szintű és nem rendszer szintű bankok között előbb-utóbb több problémát jelent, mint amit megoldana. Még a mennyiségi kritériumok alkalmazása révén is, ha határozzuk meg, hogy melyek rendszer szintű és melyek nem ilyen bankok, a végén többé-kevésbé önkényes folyamatba csúszunk. Ezen túl azt is észleltük a jelenlegi válságban a bankok a nem rendszer szintűnek minősülő bankok a végén rendszer szintű bankként viselkedtek bizonyos szempontból. Másik oldalon a tekintettel arra, hogy viszonylag kevés számú bankot bélyegeznénk meg, úgymond rendszer szintűként, úgy tűnne, hogy mintha ezek nem volnának igazán fontosak a pénzügyi rendszerben. És bármi is történik, a, úgy is megmentjük a hatóságok meg, a, meg az alap ezt a kevés számú bankot. Ezt a benyomást kelthetjük és ez, ez verseny előnyöz jutatná ezeket a bankokat a többi bankkal szemben. Ez esetben nem tudunk megmenekülni a túl nagy ahhoz, hogy elbukjon szindrómától a jövőben sem. Ezért hasznos volna, ugyanazt a rendszert alkalmaznánk minden határon átnyúló banki csoportra, legyen akár ez leányvállalatokkal, vagy, vagy bankfiókokkal működő határon átnyúló művelet. Ezt az árnyék előadókkal hosszú távon megtárgyaltuk, reméljük, hogy megfelelő irányba mozdul el a jelentés. Danuto Hübner azt is szeretné hangsúlyozni, hogy úgy gondolja, hogy szükség van arra, hogy tovább gondolkozzunk a csoporton belüli eszközátadásokra, ahogy a 124-es módosítóban áll is. Ez a módosító felcserélné a minimális beavatkozási eszközrendszerét a felügyelő hatóságnak a csoporton belüli eszköz átadásokra vonatkozóan tudnék jelenleg a bank központja, a bank csoport központja, ha úgy dönt, hogy eszközt ad át, az egy irányú mozgás általában a likviditással bíró leányvállalattól a központ felé és amikor fizetésképtelenség áll be, a leánybanknak nincsen már eszköze, hogy kifizesse, hogy fizessen a betéteseknek. Ezért a, hitel, a központi bank hitelezői jobban védettek, mint a leánybankoké. Ez pedig a belső piacon torzításokat okoz, és ellene mond, ellene mond a, azon kitűz, célkitűzésének a jelentésnek, miszerint optimalizálni kell a betétesek védelmét, és garantálni kell az egyenlő elbánást a tagállamok között. Reméljük, hogy ez a módosító ezen túl megnyitja az utat egy, teher, meg, egy méltányos megosztó mechanizmus felé is, a költségek megosztása terén is, a, bank, a bankcsoportok központja és a, a csoport a tagbankjai között. Köszönöm, Kay. Köszönöm, elnök asszony. Én azt gondolom, hogy kicsit csalódott vagyok, amiatt, hogy a nemzetközi aspektusokat nem fontolják meg, illetve nem emelik bele a szövegbe. Remélem, hogy a G20-ak megjegyzéseinek egy része legalább elfogadható lesz leginkább nekem azzal van bajom, hogy mit, fog a, mit neveznek határon átnyúló banknak. A mi határon átnyúló bankjaink valójában nem csak az EU-n belül határon átnyúló tevékenységű bankok, hanem más régiókban is van tevékenységük. Az EU-n belüli határon átnyúló bankokkal foglalkozni, az valójában egy kicsit olyan, mintha a farok csóválná a kutyát. Eh, a határon átnyúló válságmenedzsmenttel, ha foglalkozni akarunk, akkor eh, figyelembe kell vennünk azt is, hogy vannak olyan nagy bankok, amelyeknek a főhadiszállása nem Európában van, de komoly tevékenységet folytatnak eh, Európában. Tehát azért különbséget kell tenni, és mind a kettőt figyelembe kell venni, a két kategóriát, az Európán belüli cross-border és az Európán kívüli cross-border bankokat hiszen többféle bank lehet, hiszen vannak olyan európai bankok is, amelyeknek itt van a központjuk, és Japánban, Amerikában folytatnak komoly tevékenységet. Úgy gondolom éppen ezért, hogy a nagy rendszerkockázatot jelentő bankokkal kapcsolatban nem gondoltak át mindent. Ez nem egy európai probléma, valójában a legnagyobb eh, európai, páneurópai bankok, eh, például a Deutsche Bank eh, szintén máshol is nagyon sok embert foglalkoztatnak, akár a többségét az alkalmazottaiknak máshol foglalkoztatják. Ugye van nekik ázsiai, ausztrál, amerikai részlegük, nem tudom, hogy hogyan lehet megkülönböztetni tehát akkor az Európai Uniós bankokat más bankoktól, illetve a bankoknak a máshol működő részeitől. A Lehman Brothers például nem nem volt európai bank, mégis komoly hatása volt Európában mindenhol, és egyébként a világon mindenhol. Egy globalizált világban a globális aspektusát kell ennek, a, ennek a, az eszköztárnak megvizsgálni. Megint csak nekem is van ez a problémám, hogy nem tudom meghatározni, mi a rendszer kockázatú bank, és mi nem az. A Northern Rock például Nagy-Britanniában nem tűnt nagyon komoly kockázatot rejtő banknak, és nem is volt határon átnyúló tevékenységet űző bank, de mégis a kormány úgy tekintette, számosokból kifolyólag, hogy ez egy rendszerkockázatot jelentő bank. Tehát nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk a kritériumokat, mi alapján, mi alapján alapján tudjuk ezt eh, eldönteni. Hübner asszony eh, javaslatát én magam is támogatom. Ami a transfereket illet, itt megint csak egyetértek, mert eh, a leányvállalatoktól óriási tőke kivonások történtek a cégek központjai irányába. Ez nem csak Európában volt így, hanem az, erte az egész világon. A leányvállalatoktól elszipkázták a tőkét az anyavállalatok, és nagyon komoly leányvállalatok jártak így. Ezt minden körben be kellene tiltani az ilyen lehetőséget. Tehát én megértem azt, hogy a nemzetközi megközelítés egyelőre nem működik, de addig, amíg fel nem mérjük azt, hogy melyek mely bankok páneurópai határon átnyúló bankok, és nem globális bankok. Amíg erre nem vagyunk képesek, addig inkább nemzetközi szinten kellene eljárnunk, és nem csak az EU eh, szintjén. Én magam nem tudom megkülönböztetni ezeket a bankokat. Nyilván, ha valaki meg tud győzni, hogy lehetséges az ilyen megkülönböztetés, akkor lehet, hogy meg lehet győzni engem másról is. Iszonyatos nagy témáról van szó, és nagyon nagy munkát végzett már eddig is az előadó. Köszönöm. Oles. Köszönöm, Oles, mit ér szó? Köszönöm, elnök asszony magam is szeretném megköszönni Elisa Ferreirának ezt a rendkívül jó és hatalmas munkát. Nagyon nagy erőfeszítést tett, hogy széles körű konszenzus alapjaira helyezze, és úgy tűnik a végén lehet, hogy sikerre jut, tehát sosem tudhatjuk, hogy ki módosítja az álláspontját utolsó pillanatban, reméljük, hogy senki sem. Azt hiszem, hogy a határon átnyúló bankok, illetve a rendszer szintű kockázattal rendelkező bankok meghatározása rendkívül bonyolult feladat. Mondhatjuk azt, ahogy mondották itt, hogy lehetetlen feladat, és hagyjuk, hagyjuk abba, ne foglalkozzunk vele. Ám nem hiszem, hogy ezt várják tőlünk ezen körülmények között. Legalábbis meg kell próbáljuk azt, hogy valamiféle választ határozunk meg erre nagyon bonyolult kérdéskörre. Azt javaslom, hogy határozzuk meg határon átnyúló bankokként ezeket, cross-border bankokként. Van, aki azt mondja, hogy 700 bankot érinthet ez. Szerintem nem ez a definíció, hogy 40-50 bankot érintene ez a kategória, de mindenképp helytelen volna. És nem megfelelő, ha azt mondanánk, hogy ez azért rendszer szintű kockázatú bank, mert hogy bár lehet, hogy kockázatos bank, de nem feltétlenül határozható meg. Szerintem a határon átnyúló műveleteket folytató bank lenne a megfelelő meghatározás, és ezt javasolja szerintem a jelentéstevő is, és elfogadhatónak tartom. Persze nem járunk az út végén még, még további erőfeszítésekre lesz szükség, hogy ezt a javaslatot és az ebből adódó állásfoglalást javítsuk. Aztán itt van ez az alap. Pénzügyi stabilitás alap, vagy nevezzük bármiképp. Mindenképpen jó gondolatnak tartom a létrehozását. Egyesek közül nem szeretik ugyanaz alapokat általában, ám ha megfelelően hatékonyan irányítják az alapokat, akkor nagyon hasznos eszközök lehetnek. Az Európai Bizottság javaslata és egy köztes megoldás. Szerintem elfogadható a javaslat. Ez egy ilyen európai alaplétrehozása tehát elfogadható. a bankfelszámolási egység Resolution Unit ügye is nagyon bonyolult kérdéshez tartozik. Szerintem független kéne legyen ez a rendszer, rendezési osztály, nem az EBA alárendszertségében kellene, hogy működjön, ellenkező esetben a függőség problémákat vethet fel. De nem tudom azt sem, hogy mi, a végső, mi lett a végső megoldás ebben a kérdésben. A toolbox, az eszköz rendszer ügyében, amit Ferrer asszony mondott, nevezetesen, hogy szerinte a módosítók túlzottan részletekbe menőek volnának e tekintetben. Nos, én úgy gondolom, hogy ez a toolbox legalábbis kell, hogy tartalmazzon az ajánlatokon túl más eszközöket is Így módon egyes kiegészítő módosítókat is elfogadhatunk, a toolbox tartalmát, az eszközök, bevethető eszközök számát illetően. Aztán a bankcsoporton belüli eszközök ügyében is több módosító született, nagyjából ugyanarról szólnak, úgyhogy szerintem ezek mögött is egy körű konszenzus érzékelhető. Elnök asszony, azt hiszem ön is nagyon jó munkát végzett, Eliza Ferreira is. Szerintem előbb-utóbb dülőre juthatunk a konszenzus alapján, de egy rendkívül összetett ügyről van szó. Egyesek közülünk sokkal inkább kötődik ahhoz, ami a saját hazájában történik, mint mások, és tapasztalatainkat is, meg a javaslatainkat is ezen nemzeti kötődésből, vagy nemzeti tapasztalatból merítjük. Ez lehet, hogy helyén való is így, ám lehet, hogy mások közülünk arra jutottak, hogy a válság megelőzése azt is jelenti, hogy nagyon sok eszköz legyen ebben a toolboxban, és ezt európai szinten is meg kell vitatnunk. Köszönöm szépen, úgy látom több árnyék jelentés tevő nincs jelen. Vagy mégis? Are you for, sorry? Oh, you are the shadow, we had somebody else Ön az árnyék jelentéstevő? Elnézést, azt hittük, hogy más az. Tessék. Donc, nous sommes tous conscients de l'importance de ce rapport. Mindannyian tudjuk, hogy ez a jelentés mennyire fontos eh, annak érdekében, hogy a legnagyobb bankok csődjét elkerüljük. Teljesen egyértelmű, hogy egy eh, hatékony keretet kell biztosítanunk ahhoz, hogy megmentsük az adófizetők érdekeit, megvédjük az érdekeiket, illetve a bankokat. Ebben a szellemben üdvözlöm eh, Ferreira asszony munkáját, nagyon jó kiinduló pontnak gondolom a javaslatokat. A javaslatok Eh, amelyeket a mi frakciónk megfogalmazott, részint ugyanebbe az irányba mennek, és két alapvető elvet tükröznek. Először is a nemzeti vagy európai pénzeket össze kell hangolni azoknak a felhasználását, és nem szabad úgy tekinteni azokat, mint amik arra hivatottak lennének, hogy megmentsék a bankokat a mindenfajta csőtől. Ilyen pénzek egyébként sem lennének, a pénzek egyébként sem lennének erre elegendőek. Az alap, még hogyha a bankok pénzelnék is, azt eredményezné, hogy a bankok azt hiszik, hogy nagyobb kockázatokat fogadhatnak el, mert úgymond meg vannak védve. Mindez aláásná a piacot. A második elv logikusan következik az elsőből. Ez a jelentés, ez a jogalkotási jelentés a lehető legjobban ki kell, hogy legyen használva és arra kell bátorítanunk a tanácsot, valamint a bizottságot, hogy kreatív, innovatív intézkedéseket tegyen, mi magunk is legyünk innovatívak. Először is a szabályozó hatóságok, illetve a bank mentő és a resolution hatóságok is mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy hogy a bankrendszer megmaradhasson. A hatóságok polgárok mindenképpen minél kevesebbet fizessenek, tehát az ő felelősségüket be kell határolni. Fontos, hogy ez a jelentés korlátozza a csődök lehetőségét. Nem az alap létrehozása a lényeg, hanem az, hogy azt biztosítsuk, hogy erre az alapra lehetőleg ne kerüljön sor ennek az alkalmazására. Ehhez egy mechanizmust kell létrehoznunk, egyfajta peer review-t a e, felügyelő hatóságok között, amelyet egy európai hatóság koordinálna, és egyfajta önszabályozási rendszert indítana el. Ez az Európa Tanácson belül már létezik, és e, például a korrupció ellenes munkában nagy e, eredményeket ért el Oroszországban például ez eh, fejlesztés és a korrupció ellenes munkában szintén felhasznált eszköz az OECD-n belül. A Kína is elfogadja ezt. Eh. Tehát ez egy ismert mechanizmus, és eh, a korrupció elleni fellépésre már alkalmazták. Tehát én azt gondolom, hogy a központi célt, a fő célt nevezetesen, hogy a bankcsődöket megakadályozzuk, ezzel is elősegíthetjük. Az önértékelés tehát szintén egy nagyon fontos eszköz lenne. A hatóságok közti párbeszéd csökkenteni annak a kockázatát, hogy az egyes érdekeltek megfeledkezzenek a saját kötelezettségeikről, és így kialakuljanak a rendszerkockázatok. Utalnék itt az izlandi bankok csődjére. Mint ahogy tudják, az izlandi csőd komoly hatásokat váltott ki az EU tagállamokban is, mert azoknak leányvállalataik voltak eh, európai országokban, mindenfajta ellenőrzés nélkül működtek ezek eh, milliárdos veszteségek keletkeztek eh, Luxemburgban, Nagy-Britanniában és egyéb leányvállalatoknál. A gyakorlatilag orosz rulettet játszott az izlandi bankfelügyelet a többi bankfelügyelettel. Hogyha az ajánlott mechanizmust felállítjuk, akkor az ilyen iszonyatos hibákat el lehet majd kerülni. Ami pedig a túlzott kockázatokat illeti, két hatékony mechanizmus használatát lehet javasolni. A felügyeletek akadályozzák meg, vagy korlátozzák az osztalékok kifizetését tőkekonszolidációs céllal, így biztosítva a betétesek, és így biztosítva azt, hogy a betétesek és a részvényesek fizessék a veszteséget, ne pedig az adófizetők. A bankokra kivetett adók bevétele pedig kerüljön ebbe a pénzalapba. Minden bank fizessen ilyen ilyen adót, és ezeket a pénzeket használják fel annak érdekében, hogy fellépjenek a negatív banki gyakorlatok, illetve a hitel lufi újbóli kialakulása ellen. Vissza kell adni a bankrendszernek az eredeti értelmét, finanszírozza a gazdaságot, ugyanakkor ne fenyegesse, ne ássa alá a gazdaság működését a saját hibáiból. Köszönöm. Felolvasom a hozzászólók listáját, hogy ne várják türelmetlenül. És jó magam. Ha valaki még jelentkezne, fiú úr, bárki más még, a, és a végén a jelentéstevő is megkapja a szót, így zárom akkor a listát. Astrid. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Eh, raportőrünk, árnyékelőadóink hozzászólása után én magam már röviden tudok hozzászólni, de mégis szólnék egy szót azokról a módosítókról, amelyeket én nyújtottam be, és általános megjegyzésem is lenne az elmúlt eh, időszak vitái során is már aláhúztam, és örömmel hallottam, hogy ezt visszhangozzák egyesek, hogy mennyire fontos a transferek kérdése eh, a bankcsoportokon belül. Nem lehetséges az, hogy eh, megfojtsák a, a leányvállalatokat az anyabankok válságos időkben, és hogy a leányvállalatok kliensei azért veszítsék el a pénzüket, mert az anyabankot kell megmenteni a csődtől. Tehát orvoslatot kell találnunk erre a problémára, és ezért is tudom én támogatni azt a kezdeményezést, hogy megvédjük a leánybankokat az anyabankok problémáitól. Örülök, hogy úgy tűnik, hogy ennek nagy többsége van ebben a bizottságban. Ami a válság megoldás struktúráját illeti, én azt szeretném, hogyha az Európai Bankhatóságon belül, hogyha a bankhatóságon belül lesz a rész, rendezési osztály, az azért okoz nehézségeket. Én ezért is javasoltam azt, hogy egy független rendszert állítsunk fel, amelyik sokkal hatékonyabb lenne, és amely nem jár összeférhetetlenségekkel. Az az adó, amit a bizottság javasolt, és amiről beszélünk, szerintem az én javaslatommal együtt a fogható, és éppen ezért szerintem a javaslat pozitív. Szeretném tehát aláhúzni azt, hogy támogatom azokat a módosítókat, amelyek a különbséget tesznek a szisztemikus és a nem szisztemikus bankok között, és azt gondolom, hogy itt együttértő, egyetértünk az árnyék előadóval. Szerintem egy ilyen distinkciónak alapos oka van, de tudjuk, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. A gyakorlatban tudom, hogy ez nem fog működni. Ahogy a módosítókban sok kollega mondta, fontos a határon átnyúló bankok definíciójához is hozzányúlni, bár tudjuk, hogy a, az ECRS kollega azt mondta, hogy azért el kell kerülnünk azt a helyzetet, amikor a farok csóválja a kutyát. Azt gondolom, hogy ezek a módosítók a, amelyek továbbra is fenntartják a különbséget a szisztemikus és nem szisztemikus bankok között, figyelemre méltóak, és remélem, hogy a gyakorlati okokból úgy látom, hogy többsége van azoknak, akik ezt a distinkciót fel akarják számolni. Kompromisszumos módosítókkal remélhetőleg sikerül mindenki kedvére tennünk. Köszönöm, Bulman úr, szó. Kérdésem volna a néppártnál dolgozó barátaim és barátnőim felé, mert nem értem az álláspontjukat. Nem értem tudni lik összefüggésben a többi jogalkotási lépéssel, amelyről tárgyaltunk ebben a házban. Lehet, hogy az én hibám, lehet, hogy annyira kifinomult ez a pozíció, álláspont, hogy hogy ö, utána kéne gondolnom, akkor segítsenek, kérem. Eddig azonban a következőket gondoltam eddig azt a felfogást követtem, hogy a megbeszélések során ebben a szakbizottságban a, a következő álláspont alakult, kristályosodott ki. Ha a banki ágazatot és a pénzügyi intézmények szektorát megvizsgáljuk, akkor az volt a benyomásunk, úgy gondoltam, hogy ezt mindannyian osztjuk, hogy a one size fits all meggondolás, szabályozási elgondolás hibás. Mert hogy nagyon különböző résztvevők, aktorok vannak itt, különféle feladatokat látnak el, különféle pénzügyi rendszerekben és különféle kockázatokkal és kockázati nemekkel számolnak. Egyrészt egyik oldalon tehát arról van szó, hogy azok a helyi szereplők, vagy regionális szereplők, amelyek kizárólag helyi, regionális piacokat látnak el, nagy szolgáltatásokat nyújtanak a KKV-k számára. Ezeket nem szabad folytonosan terhelni, a saját szabályozási igényeink alapján, és nem lehet még nehezebbé tenni ezen helyi aktorok, helyi szereplők munkáját. Ezek helyett az európai kezdeményezésekkel azokra kell koncentrálni, amelyek valóságos kockázatot jelentenek az egész pénzügyi rendszerre, és ezért rendszer szintű kockázatokról, veszélyekről beszélünk. Ez a különbségtétel, ez a distinkció eddig meghatározó volt abban a kompromisszumban, amely az, az EBA létrejöttét is meghatározta, és meg a jelentésében is definíció született erről, és Case Swinburne kérdésére választ is találtunk erre. Kay önvetette föl, vagy te vetette föl, hogy ki hozza meg a distinkciót, ki, ki döntse el, hogy hol a határa rendszer szintű, meg nem rendszer szintű között, hogy csak a, a, a határon átnyúló európai intézmények lennének az egyik körbeesőek, vagy csak a transatlanti műveletekkel foglalkozóak. Korrekt a kérdésfeltevés, ám módszertani választ találtunk erre a kérdésre. A Kazir Margallo jelentésben megszületett a válasz. Nem lehet ex ante egy, egy listát csinálni az intézményekről, hanem az Európai Kockázati Board kell, hogy folyamatában meghatározza, definiálja ezeket a piaci megfigyelés alapján. A is korrekt volt, ám a szakbizottság már megtalálta a választ. Hasonlóképpen Karasz képviselőtársammal beszélget, vitatkoztunk már a, a saját tőkéről szóló irányelv vitája során. Azt mondtuk, hogy sokkal erőteljesebben különbséget kell tennünk egy olyan piaci szereplő között, amely helyben ad egy kisvállalatnak hitelt, ahol átlátható a helyzet, közvetlen ügyfélkapcsolata van, és látja, hogy milyen gazdasági nehézségei vannak az ügyfelének, vagy egy investment, egy beruház, nagy befektetési bankkal, ahol már nem létezik közvetlen ügyfélkapcsolat, kapcsolat, nem látja át a bank a kihelyezései sorsát. Tehát vannak olyan absztrakt kockázatok, amelyeket nem lehet már kezelni, és másképp kell ezeket kezelni, mint a helyben világosan megragadható kockázatokat. Most meg úgy érvel ön, kedves kollega, ezzel szembe menően a néppárt nevében, hogy éppen el, ellenkező irányban, és ha Eliza Ferreira alapján kidolgoz, ha már kidolgoztuk hosszú tárgyalási folyamatok során, más jogalkotási lépések során is ezeket a különbségeket, és nagyon helyesen érvelt úgy ezek mellett, az nem megy, hogy 14 különféle módszert annal lépünk a nyilvánosság elé, mert akkor, akkor újrakezdhetjük az egész munkát, és ahogy a CDR vita során tegnap is érzékeltük, meg a felügyeleti hatóságra vonatkozó vita során is, az Európai Bizottság megközelítése az volt, hogy mindegyikkel egyszerre kell foglalkozni, minden egyes intézményemet mindegyik kockátot rejt magának. Ellenkező esetben nem lesz produktív a jogalkotói munka. Gunnar Hockmark a következő hozzászól. Köszönöm. Nem tudom, hogy válaszolhatok erre a kérdésre, mert pontosan nem tudom, mire vonatkozott a kérdés, így válaszolni is nehéz volna, ám arról szólnék, hogy miért a cross-border bankok megfogalmazást látnánk szívesebben, mint a rendszer szintű bankok meghatározást mert a kérdés így is értelmezhető. A rendszerkockázati bankok egyfajta divatszúvá váltak, mindenki tudja, mit jelent ez, anélkül, hogy pontosan el kéne magyarázni. Persze aztán, ha bele mélyebbre megyünk be a dolgba, akkor bonyolultabb lesz, hiszen az izlandi bankok rendszer szerinti kockázatot jelentettek. Vajon? Nem. Csak azért, mert határon átnyúló módon működtek, ám működhetnek olyan keretek között, amely valóságos rendszer kockázatot jelent. És az, ha rámutatunk néhány olyan bankra, amely rendszer szintű kockázatot jelent, növeli a rendszer szintű kockázatot magát. Mert ha azt mondjuk, hogy ha arra utalunk, hogy egy bank ilyen kockázatos, szóval alássuk. És vannak persze bankok, amelyeket viszont biztosan nem hagynak elbukni. Tehát az európai és az amerikai bankszektor vizsgálata során azt mondhatjuk, Úgyhogy nem lehet meghatározni, hogy pontosan hogy megy csődbe a bank, és hogyan mehet, és hogyan nem mehet. És a rendszerszintű kockázatok tárgyalása során azt is látnunk kell, hogy milyen szabályok és milyen keretek alakulhatnak, és ezek magukban is jelenthetnek rendszer szintű kockázatot. A nagy gond a legutóbb válság során a bankok tekintetében az volt, hogy általában nem a fizetők képessége, hanem a likviditása volt a gond a bankoknak. És az, hogy a tőke megfelelési ö, szabályok miatt a bankok kénytelenek voltak eladni ö, eszközöket, ami önmagában is problémát keltett. Tehát egy kicsit nem szabad rendszerszerű kockázatokról beszélni addig, amíg nem tudjuk pontosan definiálni ezeket, mert ezzel magunk, magunk teremtünk ilyeneket. Schmidt úr beszélt az alapokról, és arról, hogy egyesek általában nem szerették az alapokat. Én sem gondolom úgy, hogy minden gondot egy új alap létrehozásával lehetne megoldani. Nem sokára lesz alap mindenre, ezen az úton járva, és akkor az Európai Unió helyett az Európai Alapok nevet viselhetjük, vagy az Alapunió. Az egyetlen tényleges módja a jövőbeli válságok megoldásának, mert hogy lesznek jövőbeli válságok, az az lesz, hogyha stabil gazdasági növekedési pályára állunk. És hogyha az alapok útjára lépünk, akkor még bonyolultabb lesz a világ Schmidt számára. Vicky, Vicky Ford. Vicky Ford következik. To follow that. I'm still thinking about contributing to a good még mindig azon gondolkozom, hogy hogyan lehetne Gunnar Hökmarkot, Hökmarkot egy speciális pénzalappal itt tartani a jövőben is. Köszönöm, hogy beszélhetünk erről a témáról, Eh, mert én azt látom a saját tagállamomban, hogy a betétbiztosítási alapok eh, teszik lehetővé azt, hogy eh, kiveszik a pénzüket az emberek azokból az intézményekből, amelyek kerülik a kockázatot, és beteszik a kockázatos tranzakciókat végző intézetekbe, mert tudják, hogy garantálva van a pénzük. Nos, nem ez volt a célunk a letét garanciákkal, vagy betét garanciákkal nem az volt a cél, hogy nagyobb kockázatokat vállaljanak a megtakarítási bankjaink, a takarékbankjaink. De mindig ez, egy, ez a kérdés felmerül akkor, amikor az állam valamilyen módon garantál kockázatokat, most függetlenül attól, hogy most a bank betétesek kockázatáról, vagy egyéb ügyfelek kockázatáról van szó. Természetesen a leggyengébbeket meg kell védenünk, de ugyanakkor tudjuk azt, hogy ez az erkölcsi kockázat önmagában is még ronthat a rendszeren. Oli, örültem, amikor hallottam, hogy több eszközt szeretne az eszközös, a szerszámos ládikánkban nagyon sok dolgot már beletettünk volna, vagy beletennénk, ezek egy jó része e, észszerű dolog, miért ne töltsük fel ezt a szerszámos ládát, mert nem tudjuk, hogy e, mit hoz e, a jövő. Tetszett az a javaslat, hogy a szabályozó hatóság akár azt is megmondhassa a banknak, hogy az üzleti modelljét változtassa meg, vagy hogy egy kockázatos vállalkozást határoljon el a többitől, vagy egy moratóriumot írna elő. Sharon is tett egy ilyen javaslatot. Equity conversion esetében ne vállaljon ne vállaljon kockázatokat. Tehát az, az az ötlete, amit Luling asszony mondott, hogy a csoporton belüli transfereket is befolyásolni tudjuk, ez megint csak nagyon fontos. A csoporton belüli eszköz transferek, hogyha azok a csőd szélén kerül sor rájuk, és alássák a befektetések, befektetők érdekeit, illetve a letétesek érdekeit, akkor persze reagálni kell ezekre. De azt gondolom, hogy egy kicsit túl messzire megy a javaslat. Tudjuk, hogy vannak olyan bankok, amelyek olyan üzleti modellet, modellt követnek, amely amelyen révén ők egy nagyon jól tőkésített leányvállalatokat üzemeltetnek. Nagy globális bankok elhatárolják magukat az üzleti modelljük révén ettől a válságtól. Ez azért tehát bonyolultabb, nem szabad minden bankot egyformán kezelni. hát a leánybankok problémájának kezelése ennél sokkal bonyolultabb bonyolultabb probléma, mert van olyan pénzügyi modell, illetve bankmodell, amelyben a leánybankokat soha nem beszélyeztette az anyabank. Egyetértek azzal, amit a néppárt mond, hogyha a szisztemikus bankokat meghatározni akarjuk, akkor biztosan kimaradnak olyan bankok, amelyek később problémát okozhatnak. És nem hiszem, hogy a határon átnyúló bank meghatározás önmagában elegendő. Ha a saját tagállamomat nézem, vagy más tagállamokat, akkor azt látom, hogy kis helyi bankok mentek csődbe, és egyes tagállamokban kialakulhat olyan helyzet, hogy elég számú kis helyi bank csődbe megy, hogyha nem volt jó a szabályozás, akkor az önmagában már rendszerkockázatot rejthet. Tehát eh, én aggódom amiatt, hogy eh, ugye rendszer szintű bank meghatározás nem elég, a határon átnyúló bank, mint meghatározás nem elég. Eh, a pénzügyi rendszeren belül ki kell alakítani a módját, hogy normálisan rendezzék ezeket a dolgokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony röviden fogalmazok. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevő igen komoly munkájáért. Nem szeretnék túlságosan részletekbe menni azzal kapcsolatban, hogy itt most határokon átnyúló bankokról van szó, vagy rendszerkockázatot jelentő bankokról, a következőt szeretném elmondani. Ezek olyan témák, amelyeknek jogszabályi kihatások is lehet. Ilyen esetekben nagyon fontos az, hogy következetesen használjuk a terminológiát. Hogyha ezt el tudjuk érni, és hogyha ez egyfajta észszerű megoldáshoz vezet, akkor igenis használjuk el ezeket a használik ezt az egységes terminológiát, vagy egységes elvrendszert. Aztán ott van a korai beivatkozás kérdése, az early intervention. Ez áthatja, úgy gondolom, a jelentést. Itt arról van szó, hogy egyfajta, hogy a, hogy a közbeavatkozást reklámozzuk. Vannak olyan bankok, amelyek úgy vélik, hogy nem kell nyilvánosságra hozni azt, hogy a felülvizsgálati szervek előzetesen beavatkoznak, megelőzvén egy csődöt például. Véleményem szerint ez komoly behatással van arra, hogy egy-egy bankintézményben? milyen mértékben bízunk meg. Tehát jó lenne, hogy ezről is világosan fogalmaznánk a jelentésben. Szilvi következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy azután is felírt a listára, hogy ezt már lezárta. Csatlakoznék ahhoz, amit Udon mondott, és szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Szerintem jogos a mostani válasz keresésünk, Udornak is igaza van, de most meg kell vizsgálni a lehetőségeket. Vikivel is egyetértek, hiszen valóban, hogyha a rendszer kockázatot jelentő bankokat, bankról egy listát készítünk, vagy definiáljuk, a, vagy felsoroljuk a határon átnyúló bankokat, az nem elégséges. A korábbi jelentésekben ezt a két dolgot megpróbáltuk valahogyan összhangba hozni, ezt a két elvet valahogyan egyesíteni. A pénzintézmény mérete is járhat olyan hatással, hogy rendszerkockázatot jelentenek illetve határon átnyúló jelleg is. Ugyanakkor lehetnek kis pénzintézmények, vagy akár pénzügyi termékek, amelyek veszélyt jelenthetnek. Ezért is fontos az erre irányuló módosításokat komolyan venni. Szerintem itt minden eshetőségre gondolni kell. el kell érni azt, hogy meg tudjuk állítani um, a kockázat, illetve a uh, gondok terjedését. Kérdés, hogy miért is alakítjuk ki ezt a rendszer kockázati uh, kritériumot? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy megvannak a kritériumaink, és szeretnénk elérni azt, hogy a komoly kockázatot uh, fel tudjuk mérni. Véleményem szerint elképzelhető, hogy nem nekünk kell ezeket a rendszer kockázat jellemeket megállapítani, hanem mások határozzák ezt meg. Szerintem azt az elvet kell követni, amit a bankfelügyeleti csomaggal kapcsolatban is tettünk. Kár, hogy Bulman úr csak most jött vissza, mert valójában az ő mondandójára reagálta. Elnök, most az utolsó hozzászóló következik, utána még a jelentéstevő és ez én magam lennék. Volt egy olyan változat is, amely a rendszerkockázat és határon átnyúló tevékenységre utalt. Én arra próbáltam utalni, hogy akkor is jelenthetnek rendszerkockázatot a bankok, hogyha nincsenek jelen egy-egy országban. Elképzelhető az is, hogy egy-egy bankot nem tekintünk rendszerkockázatot jelentőnek, de mégis át, határon átnyúló tevékenységet űznek. A belső piaccal kapcsolatban el kell mondjam azt, hogy nagyon fontos lenne, hogy, hogy ne legyen Európában egy általános jellegű fizetésképtelenségi mechanizmus, hiszen tudjuk, hogy milyen hatása lehet annak, hogyha, hogyha elterjednek, hogyha elterjed egy-egy bankcsődje, vagy, egy, vagy a pénzügyi válság, ami a, ami a alap természetét, vagy jellegét illeti, hát ugye vala, talán tudják, hogy én alapvetően nem szeretem az alapokat, de ez alapvetően egy relatíve kis alap, és az a célja, hogy rendezetten válasz el azokat a dolgokat, amelyeket el kell egymástól válogatni, például a kifizetési rendszereket, illetve egyéb elemeket. Tehát el kell különíteni a veszélyes dolgokat a kevésbé veszélyes dolgoktól. Nem hihetetlen összegekről van szó, és a letéti garanciát attól eltér, hiszen nem ugyanazon, nem ugyanazon morális veszéllyel vagy kockázattal rendelkezik. Vannak, akik úgy vélik, hogy ez egy bankmentő csomag, mások viszont úgy fogják vélni, hogy hogy ezzel csak meg akarjuk menteni a bankvezetők állását, de véleményem szerint minden egyes elem minden egyes elem megjelenik majd, tehát ez egyáltalán nem egy bank megmentő csomag. Véleményem szerint a transfer határon átnyúló jellegét biztosítani kell, és kérdés az, hogy a bankcsoportok hogyan segítették egymást a válság alatt, lehet, hogy Lengyelországon belül ez működik, de más tagországba átnyúló jelleggel ez már nem működik. Lehet, hogy egy felügyeleti szerv figyel fel erre, és a Nagy-Britanniában is történt hasonló eset a Lehman Brothers-zel kapcsolatban. Tehát valahogyan el kell azt érni, hogy az alapot azok kapják, akik ezt megérdemlik, és ezt fair módon kell megtenni. A csoporttranszferek nem feltétlenül jelentenek jó megoldást, és ugyan, ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy racionálisan döntsünk. Tehát előre kell, előre kell ezzel kapcsolatban válságkezelési terveket kialakítani és le kell fektetni azt, hogy, hogy hogyan, hogyan működik majd a bankok felszámolása, hogyan fognak a bankok ebből az alapból részesülni. Tehát ez a, ez a tisztességes elosztás nem közös teherviselést jelent. Kérem, ne keverjük össze ezt a két kifizetést. Két különböző dologról van szó. Nem arról van szó, hogy a tagállamok egymásnak segítenek. Nem, ez egy olyan alap, amely fokozatosan épül fel, és egy előzetes szabályrendszer alapján ö, működik majd, attól függően, hogy milyen ö, előzetes válságkezelő mechanizmusok vannak érvényben. Tehát nem a közös teherviselésről van szó, nem banki megmentő csomagokról van szó. Említettem a felügyeleti szervet, ők, nekik is van némi beleszólásuk ebbe az előzetes kezelő tervbe. Korábban azt említettem, hogy nagyon fontos lenne, hogy a bankhatóságnak legyen, a hatós, bankhatóság rendelkezzen fizetésképtelenségi tapasztalattal, szakértelemmel, hiszen csak így tudják eldönteni, hogy ezeket a válságkezelő vagy csődterveket jól írták-e meg, jól fogalmazták-e meg. Tehát nagyon fontos, legyen, nagyon fontos az, hogy a mostani javaslat illeszkedjen a bank, banki felügyeleti környezetbe. Azt Kérném tehát, hogy a bank hatóság rendelkezzen fizetésképtelenségi szakértelemmel vagy tapasztalattal. Még egy dolog, Én azt említettem az előbb, hogy ez egy kis alap lesz, és ez Barnier úr gondolatához vezet, A bármilyenféle alap 50-70 milliárd euróval rendelkezne az egész EU szintjén, és a, a, a német becslések szerint a banki adóból évente erre egy milliárdot kell majd félretenni. Tehát ez azt jelenti, hogy más adókat nem csökkentünk ezzel, és a bankoknak úgy tűnik nincs, nincs túl sok gondja, hiszen a nagyon komoly jutat, juttalékokat, juttatásokat, bónuszokat adnak. A bányi javaslattal egy gondom van, ez pedig az, hogy a tagállamok megpróbálnak a bankoktól minél többet el venni azért, hogy az adósságokat vissza tudják fizetni. Aztán a nemzeti vagy tagállami fizetési mérleg helyzete sem elhanyagolható. Ott van például Svédország, ők is keresztül, keresztül estek ezen a folyamaton, mielőtt az alapot felállították volna. Aztán az Eurostattal is próbáltam egyeztetni, párbeszédet folytatni, hogy mi is, mit is jelenten ez. Tehát a Barnier modell sokkal inkább egyfajta nemzeti rezsimet, vagy tagállami rezsimet követ, nem pedig európait. A Garcia Margallo jelentés óta világosabban látjuk, hogy itt egy európai alapról van szó, de lehet, hogy a két javaslat ból bazsolázva, pozitív dolgokat kivéve össze tudunk gyúrni egy igazán ideális javaslatot. A tagállamoknak igenis javítaniuk kell a fizetési mérlegüket, úgyhogy egy tagállami elemet mindenképpen tartalmaznia kell a javaslatnak, ugyanakkor hálózati jelleggel is bírnia kell. Nem tudom, hogy ezek az ötletek mennyire nyerik el az önök tetszését, de gondoltam, meglebegtettem ezeket itt. Talán ezekre is gondolni kell a felül, felügyeleti csomag kialakításakor. Ennyit szerettem volna mondani, elnézést Elisza, hogy nem tudtunk személyesen egyeztetni, de kicsit túl vagyok terhelve mostanában. Elnézést, hogy így publikusan kell a veled való párbeszédre sort keríteni. Én voltam az utolsó a hozzászólók listájában, úgyhogy Elisa, most te következel. Köszönöm szépen. Nagyon sok érdekes észrevételt hallottunk, és ezek alapján világosá vált, hogy nem egyszerű a kérdés. Senki nem volt túlságosan magabiztos, és azt gondolom, hogy a probléma bonyolultsága túlmutat az ideológiai különbségeken. Egész egyszerűen meg akarjuk oldani a problémát. Én azt hiszem, hogy témákba csoportosítanám mondandómat, nem pedig az észrevételekre reagálnék egyenként. Kérdés, hogy ezzel az európai ö, intézkedése, vagy alappal, vagy javaslattal pontosan mire, mit szeretnénk elérni? Ez milyen környezetbe illeszkedik? Két-három héttel ezelőtt a Margaro jelentést vitattuk meg, és gyakorlatilag ugyanerre jutottunk, hiszen nem szabad azt elfelejtenünk, hogy hogy még mindig, még mindig fönnáll annak az eshetősége, hogy egyfajta egyetemes rezsimet vagy jogszabályt kell kialakítani az összes bankra, de ne felejtsük el azt, hogy ennek a problémának európai megoldást is, is lehet. Elképzelhető az is, hogy az ebbe az összes határon átnyúló bankot felül fogja vizsgálni, de erre az még sincs szükség. Ezért lenne fontos, hogy konszenzust érjünk el. Szilvi és mások is utaltak arra, hogy olyan bankokra vonatkozzon ez, és itt Olesmithez is csatlakoznék, amelyek a legnagyobb bankok, tehát 40-50 határon átnyúló bankra gondolok. Szilvi utalt arra, hogy maga az ügynökség fogja, vagy bankhatóság fogja azt eldönteni, hogy milyen bankokról van szó. A bankok mérete is egyfajta kritérium, de gondot jelent, hogy ennyire bony- hogy, illetve kockázati faktor lehet az, hogy mennyire bonyolult a bank szerkezete, milyen tevékenységeket űz. Kérdés tehát az, hogy megtartjuk az elért konszenzust, vagy más lesz a kiinduló pontunk az előző jelentés óta, a jó jelentés óta semmi különös nem történt, úgyhogy meg is tarthatjuk az előző konsz- konszenzust. A kompromisszumos módosításoknál mindenképpen ebből indultam ki, tehát abból, hogy a parlament azt szeretné elérni, amit a, Gar- a García Marga jelentésben kimondott két héttel ezelőtt. Danuta Hübnerrel és a többi árnyék jelentés tevőkkel ez, ebben értettem egyet egy korábbi, meg, egy korábbi találkozón. Tehát vagy ugyanebben az értelemben folytatjuk a munkát, ugyanezen a vonalon, vagy az egész kártyavárként összeomlik. Nagyon fontos tehát az is, hogy a néppárt kitart az eddigi vélemény mellett, vagy nem. Egyéb kérdések. Eszköztár. a kompromisszumos módosítás tervezetekben eh, ezeket megtartottam, hiszen a ezre vonatkozó módosítások mindenképpen jót tesznek a javaslatnak. Próbáltam a, a, a részletes módosításokat is megtartani, de ezek nem igazán maradnak meg. Tehát az eszköztár témájában valóban nagyon jó dolgokat tartalmaznak a módosítások. Aztán transferek kérdése. Luling asszony is utalt erre, Danuta Hübner is, Karasz úron keresztül, és mások is. Fontos dologról van szó, és az ebben a témában megfogalmazott módosításokat el kell fogadni, ezeket be kell venni a szövegbe, és remélem, hogy a kompromisszumban majd viszontlátják azt, amire gondoltak. Fejjó úr egy rendkívül fontos dologra utalt, a, a titoktartásra, vagy hogy milyen kötelezettségei vannak a felügyeleti szervnek. Szilvi Gulág is utalt erre. Ez a felül ez a felügyeleti szerv munkájának részét képezi, tehát ez nem egy nyilvános vita része. Beszélhetünk erről, tudnunk kell, hogy a bank mennyire működik jól. A soft triggereket és a hard triggereket is figyelembe kell venni. Aztán az utolsó hozzászólással kapcsolatban gyakorlatilag azt mondtad el, amit én is szerettem volna. Hogyha nemzeti alapokról van szó, akkor még akkor is, hogyha kompromisszum születik erről, nem szabad elfeledkezni arról, hogy az egésznek európai dimenziót szeretnénk adni, mert enélkül felaprózódik a piac. Az EBA illetve a rendszerkockázati testület szerepe nagyon fontos. A kompromisszumot köthetünk más értelemben is, de ezeket a szerveket ne felejtsük el. Erről ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Erre kell, hogy irányuljon a megoldási javaslat. Ami a módszeret illeti, az lenne a javaslatom, hogy a jövő héten um, megteszem a kompromisszumos módosítási javaslataimat, ezeket megbeszélhetjük majd a Strasburgi héten, hát ha meg tudunk egyezni, és így a 22. szavazást is elő tudjuk készíteni. Munkatársainkon keresztül pedig kommunikálni tudjuk a kompromisszumos módosító javaslatokat, tehát hogy ezek megfelelnek-e a képviselők szándékainak, folytatjuk tehát ilyen módon a vitát. De abból indulunk ki, hogy a néppárt ragaszkodik ahhoz, amit, amit már egyszer megegyeztünk. Udo Bullman nagyon nyíltan fogalmazott ezzel kapcsolatban, de az alapdolgokat mindenképpen tisztázni kell, különben ingoványos terepre tévedhetünk. Köszönöm szépen mindenkinek, megköszönöm az észrevételeit, és remélem a kompromisszum mindenkinek a megelégedésére lesz majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ahogy mondottad, Elisa, 22-én szavazzunk, hogy a gyűlési plenárisra bekerülhessen az anyag. Lehet, hogy csak az ekon tagjai lesznek a júliusi plenárison ott, de mi ott leszünk. Lépjünk tovább. 17-es naprendi pontunkra. Statisztikai adatszolgáltatás minősége a túlzott eljárás tekintetében. Karasz úr jelentéséről van szó. Elnök asszony, először is szeretném megköszönni az árnyék előadók munkáját, akik már munkám kezdeti szakaszában is kiválóan együttműködtek velem. Az idő előre haladott. Arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy már az első sikert learadtuk. Ez azonban részünkről megköveteli bizonyos menetrend felvázolását. Ma a tanács munkacsoportja az Eurostattal tárgyalt, megegyezett az általános rendelkezésekről, és jövő héten az ECOFIN tanács a, az Eurostat szabályozás kérdését A pontként fogja tárgyalni a tanácsülésén. Tudom, hogy úgy a tanács, mint az Eurostat azon tárgyalások során, amelyeket én a tanácssal és az Eurostattal folytattam, és a jelentés tervezettel vitázni fog, és vitázott. Azt is jól tudom, hogy a tanács is, meg az Európai Bizottság is, meg az Eurostat is ezen belül vitatja, hogy az Európai Parlament az Európai Bizottság javaslatát minimum konszenzusnak tekinti, és azon túlmutatóan, azon túl akar lépni. Ez volt tehát az alapállás, mely alapján egy számunkra már egy több ponton elfogadható eredmény alakult ki a tanács ülésének során, a viták tovább folynak. Ennyit szerettem volna leszögezni. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan kell haladjunk a munkánkkal, és ezért azt javasolnám, hogy júniusban már a plenáris ülésem az állásfoglalást és a szóbeli kérdésfeltevést hajtsuk végre, illetve fogadjuk el, és aztán júliusban a döntsünk a jogalkotási véleményről. Hogy vajon ez ahhoz, hogy a tanácsot is döntésre vigyük. Nagyon fontos, hogy nagyon gyorsan politikai üzenetet fogalmazzunk meg az Európai Parlament állásfoglalásáról. Tehát a jogalkotási vélemény, állásfoglalás, szóbeli kérdésfeltevést sorrendjét így osszuk be, annak érdekében, hogy júliusban terjesszük be a szóbeli kérdést, az állásfoglaláshoz döntsünk, és legkésőbb júliusban a jogalkotás vélemény is elfogadásra kerülhessen. Második gondolatom az, hogy függetlenül attól, hogy a tanács megállapodása csak azért jön létre, mert ilyen nagy nyomást gyakoroltunk rájuk, ez nem jelenti azt, hogy a mi jogalkotási munkánk be, be, volna korrekt módon ezzel. Ezért ki kell mondanunk azt is, hogy mi az Európai Parlament jogi szolgálatával megvizsgáltatjuk annak lehetőségét, hogy ne volna szükség együtt döntési eljárásra, ne az volna alkalmazandó, mert jelen pillanatban a vonatkozó 126-os cikk a jogalap, és szerintünk ez döntési eljárást tesz lehetővé. Nem hiúsági kérdésről van, ez, van szó, vagy az intézmények közötti versenyről, hanem arról, hogy az Európai Parlament szerepét érvényesítsük, és ezáltal hozzájáruljunk ahhoz, hogy egy rendkívül fontos kérdés javítását elérjük a mi hozzájárulásunk révén. Ez meg kell történjen. Én eddig olyan szellemben tárgyaltam, és olyan értelemben írtam meg a jelentést, mint ha mi de facto együttdöntési eljárásban volnánk jogosultak lépéseket tenni. Azonban az eredmény szempontjából nem ez a döntő kérdés. Azonban tisztáznunk kell a helyzetet. Mi akartuk a helyzet tisztázását, de nem akarunk egy csatát nyitni a kompetenciák, a hatáskörök kérdésében. Azonban amellett politikailag világosan kell érvelnünk, hogy az Eurostat szerepének kérdése de facto az e- első jogalkotási lépés a Görögországok kapcsolatos válságból szerzett tapasztalatokra adott válaszainkban. És ez a tűz próbája annak, hogy a tagállamok vajon levonták-e a tanulságokat, és komolyan veszik-e, és valóban valóságos lépésekre fordítják ezeket a tanulságokat. Most dől ez el. Ezért kell, hogy mi legyünk a, a motorja ennek a jogalkotói munkának, húzzuk előre azt, és aztán ezért fontos, hogy ketté osszuk az állásfoglalást, a szóbeli kérdés feltevést és jogalkotási véleményügyét, hiszen az állásfoglalás egy erős politikai üzenet, még a többi terület, ami akaratunkat fejezné ki. Az árnyék előadókkal tárgyaltam mindenről, arról, hogy minden javaslatot üdvözlünk, és minden olyan intézkedést, melyek 2004-től 2010-ig követeltünk már, és nem hajtották végre az Almunia javaslat, a Schwab jelentést, az én jelentésem 2005-ből, a koordináció az LKB-vel, szankciók bevezetése az adatszolgáltatás terén, mindezekre vissza kell nyúlnunk, beleértve a hatáskörök növelését is. Jól ismerik a jelentést. Na, a mi részünkről eddig az volt a fő cél, hogy világossá tegyük, hogy az Eurostat függetlenül kell működjön, és átfogó módon mindenkor engedély nélkül is a maga szakállára is vizsgálatokat végezhessen a tagállamokban, hogy vajon az szerint, hogy szükségszerűnek tartja-e ezt. Nem szabad a feladat meghatározása és a tagállami felelősség megállapítása során függőséget megengedni. Együttműködésre szükség van a tagállamral, információátadásra igen, de előzetes engedélyre nem szabad, hogy szükség legyen a vizsgálathoz, mert akkor az akadályozná a statisztikai adatok áttekintésének lehetőségét, és annak helyesség, azok helyességének vizsgálatát akadályozná ez. Az ellenőrzési vizsgálatok, a kiszállások, az, az LKB való együttműködés, a személyzet erősítése az Eurostat területén, erre, ezeket a pontokat erősítik, ezekre mutat rá a jelentés is, és köszönöm szépen az árnyék előadók hozzájárulását az anyagjavításához, és remélem is, hogy a júniusi plenárison blokkban tudunk szavazni az állásfoglalásról, mert csak így tudjuk a menetrendet tartani, ezért igyekeztem már előre is úgy megállapodni az árnyék előadókkal, hogy erre lehetőség legyen a fordításokat is igyekszünk gyorsan elvégezni, hogy lehetőség legyen erre a szavazás, ennek a szavazás menetrendnek a tartására. Okay, uh, Köszönöm. Hozzá első árnyék előadónk, Edward Skrituna, nem tudom, a többi előadó is akar majd hozzászólni. Rövid akartam lenni, elnök asszony, teljes mértékben támogatom Karasz úr a Karaszúr által vallott módszertant ebben a bonyolult kérdésben, és azt is, hogy nyomást gyakoroljunk aznak érdekében, hogy felgyorsuljanak a lépések, és ez a jogalkotás valóban létrejöjjön. A legtöbb állampolgár is azt várta, hogy az erőszaknak legyen felhatalmazása arra, amit most várunk tőle, és nagyon megdöbbentek nagyon sokan, hogy úgy történtek a dolgok Görögországban és máshol, ahogy történtek, akkor döbbentek rá, hogy az Eurostat hatásköre még nem olyan, mint ami, ahogy szerették volna alakuljon. Úgyhogy lehetőleg gyorsabban meg kell lépni ezeket a jogalkotási lépéseket. Úgy az állásfoglalás, mint a módosítók ö, olvastán azt kell mondanunk, hogy nem szabad semmilyen korlátot megszabni az auditvizsgálatok előtt, ahogy általában az auditálásnál szokásos is. Csak annyival egészteném ki mindezt, hogy szeretném, ha kifejezetten nyitott volna ez a meghatározás, tehát a vizsgálók bárkivel kapcsolatban léphetnének, nem csak a, a minisztériumokkal, az állami hivatalokkal, ügynökségekkel, hanem bármely más szereplővel is, bármely intézménnyel az audit vizsgálat eredményességének elősegítésére. Ezt lehet, hogy nem mondtuk ki explicit módon a szabályozásban, de mindenképpen fontos, hogy szélesebb körű felhatalmazás legyen, és az árnyékadókkal ebben egyetértünk, hogy ilyen korlátlan vizsgálati, audit vizsgálati joga legyen az Eurostatnak, és együttműködésemet ígérhetem, hogy mindezt sikerre vigyük. Uh, uh, Köszönöm. A következő. Nincsen több, de Ole. Most. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm statisztikai kérdésekről beszélni régen nem volt túlságosan divatos, vagy politikai szempontból vonzó, most azonban az ellenkező helyzet alakult ki. Hogyha otthon megkérdezzük a szavazó polgárokat arról, hogy mi érdekli őket jelenleg, akkor bizonyára azt nyilatkoznák, hogy ha, hogy a, ha valaki az Európai Unió tagállama, akkor ne hamisítsa meg a statisztikákat nagyon vitatott kérdésről van szó, és nagyon gyorsan kell fellépnünk. Karasz úr kiváló munkát végzett, és teljes támogatásomról biztosítom őt, ahogyan Kikluna úr is. Néhány részletre azonban még szükség lenne szerintem. Néhány javaslatnom is lenne. Hogyha versenyképességi hatás, hatóság tagállamokba el akar látogatni, akkor nem telefonálnak előre, nem figyelmeztetik a tagállamokat, hanem hajnalban megjelennek és vizsgálódnak. Nos, erre lenne szükség. Ön általában olyan kemény vonalas, erre kéne itt is lehetőséget biztosítani, hogy ilyen be nem jelentett vizsgálódásokra sor kerüljön. Néha a félelem jót tesz a dolgoknak. Említette a munkatársakat is, talán ezzel kapcsolatban is konkrétabban kéne fogalmazni, talán meg kéne növelni a testület költségvetését. Erre is irányul egy módosítás. Még akkor is, akkor is, hogyha megvannak a statisztikai adatok, akkor is sokszor a kreatív számvitel gyakorlatát tapasztalhatjuk. Tehát a szakértők ügyessége, vagy szemfülessége fontos dolog, de akkor van a gond, hogyha azok túlságosan szemfülesek, akik a kreatív számvitelt gyakorolják. Erre is oda kell figyelni. Még egy dolog, elnök asszony. Szankciók javaslására lehetőség van? Tehát, hogyha valaki nem igazodik a szabályokhoz, nem tartja be azokat, akkor elképzelhető, hogy szankciókat javasoljunk? Ez e, megvalósítható? Nem csak általános értelemben teszem fel ezt a kérdést, hanem az elszámoltathatósággal kapcsolatban, illetve a statisztikai adatok helyességével kapcsolatban. Egyébként a lehető legkeményebben kell fellépni. Elnök, köszönöm szépen, Ole. Hát próbáljuk vonzóbbá tenni a statisztikát azzal, hogy hajnalban beviharzunk ellenőrizni. Oké, okay. köszönöm a frakció árnyékjelentéstevője nevében szeretnék felolvasni valamit. Elnézést kérek. Bokros úr nevében szeretnék most valamit. Köszönetet mondok a előadónak, hiszen nagyon nyitottan működött együtt a jelen, árnyékjelentéstevőkkel. Árnyékjelentéstevőként egy, egyet tudok érteni Karasz úr jelentésével, hogy az Eurostatot meg kell er-, erősíteni, és az EKB véleménye még a bizottság javaslaton is túlmutat. Ezzel egyetértek, de úgy vélem, hogy a statisztikai hamisításokat csak úgy tudjuk megelőzni, hogyha komoly felülvizsgálati vagy felügyeleti jogot biztosítunk. Tehát úgy vélem, hogy az EKB munkatársainak számára is lehetővé kell tenni azt, hogy be nem jelentett ellenőrzéseket tegyenek. Ahogy azt Kárasz úr is említette, az EKB-nak kell ellenőriznie azt, hogy az eurozónába tartozó és más tagállamok helyes statisztikát nyújtottak ebben a Nemzeti Statisztikai Intézetek elszámolhatóságát is meg kell erősíteni, ugyanakkor fontos az is, hogy az EKB-nek ezügyben nagyobb lehetőségeket biztosítsunk. Thank you, uh, Köszönöm a következő Dirk. Köszönöm a szót, elnök asszony. Olyan helyen vagyunk, olyan sarokponton, ahol a minőség és a mennyiség találkozik, ez, a, menny, ez a statisztika minősége sok esetben mesterségesen felduzasztják a költségvetéseket, és az hosszú távon negatív hatásokkal járhat. Ha olyan jelenségeket nézzünk, mint az ingatlanok leasingkelése, eladása, újravásárlása, amikor a, a, a, a, a kormány elad egyes ingatlanokat aztán drágában veszi vissza, vagy, vagy, vagy nyugdíjalapok eladása, kivételes visszavétele a költségvetésből, hogy Belgiummal láttuk. Ezek a trükkök, ezek a gyakorlatok figyelmet érdemelnek. Tehát, hogyha a költségvetést mesterseken felduzasztják, akkor is figyelni kell a minőségre, mert ha ez megtörténik, akkor az látható, hogy a költségvetés. Mert ha ezek a számok ugyan megbízhatóbbak, de a, a jövő rovására élnek a, az államháztartások, és egyre nagyobb lesz a, a jövőben mutatkozó hiány. Abban viszont egyetértek, hogy az Eurostatot egyfajta statisztikai FBI-já kell tenni. Az Eurostat képviselője is itt van, remélem, hogy tetszik majd neki, amit mondok, és mivel korábbi főnököm volt a bizottság, remélem is, hogy szívesen hallja szavaimat. Köszönöm a statisztika egyre szexibbé válik, most már az FBI-hoz hasonlítható. Hans-Peter Martini a szó. Ja, Abszolút így van, elnök asszony. Valóban úgy gondolom, hogy a statisztika alapját képezi bármely üzleti vagy politikai döntésnek. Ezért a politikai, azért is van, hogy a politikai asztát annyira támadják, mert nem voltak igazán megbízható adataink a döntéseink alapján, és csak levegőben beszéltünk sokan. Karasz úr pedig nagyon megfelelt annak a hírnevének, hogy ő egyik legszorgalmasabb képviselő hazámból, delegált európai parlamenti képviselő, és megfelelt ennek a hírnévnek. Nem csak a legszorgalmasabb osztrák, hanem európai szinten is kitüntette magát. Nem csak szorgalmas, hanem nagyon komoly tartalmakat határozott meg, és nagyon helyesnek tartom azt, ami itt a jelentésben áll, és kiválónak tartom azt is, hogy teljes erejével mögé állt. Központi fontosságú téma ez most. Azt is kívánom, hosszú tárgyalásokat folytatva az Eurostat képviselőivel, hogy végre mi leszünk a láncsa hegye, és az Eurostatnak több függetlenséget tudunk biztosítani, a bizottság szövegében mindig úgy áll most is, hogy a bizottság zárójelben Eurostat. Én azt szeretném inkább, hogy ne feltétlenül, hát ne FBI-ként működjön, mert az utóbbihoz túl sok negatív konnotáció kapcsolódik, ám az tény, hogy egy statisztikai hatóság, amely szuverén módon önkéntes, önkéntesen tud vizsgálatokat tartani saját hatáskörében, az hasznos volna, és valóban nagyon sokat tehetne az európai intézmények működését javítandó. Én, mint európárti az Eurostat esetében, azt kell mondanom, hogy az Eurostat már 2004 őszén legkésőbb utaltak arra, hogy Görögországban súlyos, masszív problémák vannak, és voltak olyan észszerű bizottsági munkatársak, akik a tanács figyelmébe ajánlották ezeket, és igen, 2004. decemberében a tanácsban is szóba került ez, majd 2005. februárjában is foglalkozott a tanács ezzel, majd sajnos 2005. júniusában egy helytelen döntés született, ahol mindaz, amit az Eurostat mindezeket a követeléseket már akkor is hallhattuk, tehát ha már akkor sikerült volna adhok vizsgálatok révén feltárni a szatároztatnak az államháztatások helyzetét a tagállamokban, akkor bizony megúszhattuk volna sok mindent. Lehet, hogy két újságíró és journalisztikusan hangzik, de tény, hogyha az Eurostat nem az újságírók, az Eurostat munkatársai figyelmeztettek, huhogtak, akkor azonban el hallgatták, vagy elnyomták ezeket a hangokat. Hol tartana most az euró, hogyha akkor megszívlejük ezeket a figyelmeztetéseket? Schmidt úr azt mondta, hogy nem olyan izgalmas a tisztéka, csak fontos. Én azt mondom, hogy izgalmas is, meg fontos is. És annak is örülnék, hogyha az jogalkotási jelentés arra is utalna, hogy mi történt volna akkor, tehát a, tört, a történelmet is feldolgoznánk, mert a történelem nagyon fontos a döntésekben. Ki volt az, aki megakadályozta annak idején azt, hogy az Eurostat figyelmeztetés meg, és megszívlelje a tanács? Az összes összegyűlt pénzügyminiszter bizony. Ludas, az osztrák is. Mi sem állunk rosszul Ausztriában a kreatív könyveléssel, mi több. Németország esetében is, Franciaország esetében is, persze a görög pénzügyminiszter is idehatott, úgyhogy egy súlyosan rossz döntés született akkor, Hát ez nem csak a történészek asztalára tartozik, látnunk kell az Európai Unió esetében gyakran történik meg, hogyha hiba történik, nem, igen, nem mindig tisztázzák, hogy kifeleli ezért a felelősséget, és miért, és így aztán nagyon sok idő telik el, mire a tényleges konzekvenciákat le lehet vonni. Remélem most levonjuk ezeket. Jó lenne, ha a függetlenség benne lenne, a történelem fel, adatok feldolgozásának igénye benne lenne a szövegben, és a, az is értemes volna, hogyha be nem jelentett vizsgatna az LKB-val együttműködés mikéntje is, fontos, hogy meghatározásra kerüljön, és biztosítani kell azt is, hogy mi, amiben a politikáról, politikában döntünk a gazdaság területén, az valóban megvalósuljon. Nagyon, mint mondottam, nagyon érdemes munkát végzett a jelentéstevő, és támogatásunkra tarthat számot. Köszönöm. Van még hozzá, néhány hozzászólunk. Hát valóban fontos téma ez. Győri asszony, Szilika Gulát, Sziklóni úr, és visszatérne még. Én nekem is volna egy felvetésem. Úgyhogy ha megpróbálnánk rövidre fogni, megköszönném Győri asszony a szó. Um, azt gondolom, hogy a bizottság most egy komoly dilemmával szembesül, mármint az ECON, a mi bizottságunk egyrészt egyetértek karas úrral abban hogy sietnünk kellene most nem azok az idők járnak amikor bármi területen is ami az adatszolgáltatást pénzügyi mutatókat illeti nagyon lazsálhatnánk és ne próbálhatnánk meg felmutatni a polgárok számára hogy igenis vannak ötleteink annak, annak kivédésére hogy ilyen dolgok mint görögországban vagy mint magyarországon korábban ezek előfordulhassanak. a ugyanakkor azt is tudjuk hogy ugye ez most egy jogszabálytervezet ami előttünk van és itt most olyan dolgokat nem nehezen tudunk beleírni, amikről még a politikai megállapodás sincsen meg hiszen tudjuk a van rompuy féle munkacsoport illetve a témában késztett európai bizottsági előterjesztés az olyan komoly kérdésekkel foglalkozik amelyek erősen érintik a nemzeti szuverenitást és amelyekről a politikai egyeztetés az éppen csak megkezdődött remélem hogy ez a vita ez nem fog éveken át húzódni mert akkor rajtunk fog nevetni az egész világ hogy mennyire lassúak vagyunk. mindenesetre ez egy komoly dilemma hogy most siessünk egy ilyen szabályozással amiben még a politikai megállapodások sincsenek meg vagy, vagy éppen az hogy várjuk meg. én ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni mindamellett azért azt szeretném elmondani hogy én szerintem még a jelenlegi szintű politikai megállapodások mellett is ez a jelentés kevés. én azt gondolom hogy az európai bizottság közel nem volt olyan ambiciózus mint lehetett volna. mire gondolok? a two thousand and four es első görög adatszolgáltatási botrány kirobbanása után a bizottság javasolta a eurostat audit jogkörrel való felruházását és végül is ez akkor nem sikerült. most mit látunk a mostani előterjesztésben hogy egy úgynevezett investigatory power t azért egy ilyen vizsgálati jogkört azt kapna a bizottság de én azt gondolom hogy ez a mai körülmények között már kevés sokkal messzebbre kellene eljutnunk és teljesen jogos volt olle schmidt felvetése hogy bizony itt nekünk már a szankciók kérdését is kezelnünk kellene ugyanis azért én, én felvetném azt hogy two thousand and four ben voltak már problémák tudjuk görögországban mégsem történt semmilyen alapvető változás a, vizsgálódásokban és az, a hamis adatszolgáltatás az folytatódott magyarországon two thousand and five two thousand and six ban aztán görögországban pedig ugye two thousand and nine ig egészen mostanáig egészen a közelmúltig. na most ez azt mutatja hogy nekünk itt totálisan meg kellene újtanunk ezeket az ellenőrzési mechanizmusokat és igenis jogosnak tartanám hogy a parlament megkérdezze a bizottságot hogy hogyan lehetséges az hogy idáig fajult a helyzet hogy ennyire nem tudták kontroll alatt tartani a dolgokat. emlékszem amikor az európai központi banknál jártunk ezzel a bizottsággal decemberben ott megkérdeztük hogy semmit nem gyartott az ekb abból hogy görögországban mi történhetett? azt mondták hogy körülbelül egyharmad arányban gyanították. én azt gondolom hogy ez kevés és nekünk olyan garanciákat kellene találnunk olyan jogszabályokat kellene megfogalmaznunk amelyek alkalmasnak tesznek minket arra hogy minden témában teljesen egyértelmű képpel rendelkezzünk minden ország adatszolgáltatásáról és ne lehessenek kiskapuk úgyhogy például még csak egy dolgot emltenék arról hogy az európai bizottságnak szerintem igen komoly felelőssége van two thousand and seven ben az európai bizottság javasolta a tanácsnak a görögország ellen two thousand and four óta érvényben levő túlzott deficiteljárás megszüntetését. hát azért ez nonsens nonsense, hogy ilyet tesz a bizottság és utána egy évig gy van és utána kezdjük előről az egészet. tehát ez a teljes adatszolgáltatás lehetetlenségét és bohózatba fulladását mutatja. úgyhogy én azt gondolom hogy lehetünk sokkal erősebbek ebben a jelentésben e fel kellene emltenünk az európai bizottságnak a, a felelősségét és arra kellene felkérnünk a bizottságot hogy a mostani válság méretéhez igazodó komoly ellenőrzési jogostványokra keressen jogi megoldást. köszönöm szépen! Köszönöm. Szilvi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egész gyorsan szeretném azt elmondani, hogy teljes mértékben támogatni tudom a jelentéstevőt, nagyon szépen kiegyensúlyozott jelentésről van szó. Egy ilyen technikai jellegű kérdésben. A Brüsszelt az elmúlt hónapokban sokat vádolták azzal, hogy túlságosan bürokratizálódott, de láthatjuk, hogy itt a tagállamok felelősségéről is szó van. Az utolsó százalék adatokat is figyelembe kell venni, tehát nem mindegy, hogy a tizedes vesző hol van egy számban. a tanács tagjai európai, Európa ellenes nézeteket vallanak egy ilyen igen kényes kérdésben, illetve ilyen Európa ellenes nézeteknek adnak lehetőséget egy, egy ilyen rendkívül kín, kínos kérdésben, úgyhogy nagyon fontos az, hogy ezt a kérdést meg itt rendet tegyünk. Ahogy Olás Schmidt említette, FBI-szerű módszerekre is lehetőség van. Lényeg az, hogy rendet teremtsünk Brüsszelben. Köszönöm, Edward. Köszönöm. Elnézést, elnök asszony, hogy visszatér, visszakértem a szót. Ám, kihagytam valamit. Releváns pontot még hozzá. Nagyon erősen hangsúlyozzuk az audit vizsgálatokat és a korlátlan ö, felhatalmazást, mint a szemet hunynánk, nagyon fontos elfelett, amelyet e- úgy, mint hogyha már meg lenne, holott nincs meg. Ez a módszertan, a számviteli módszertan. Vannak országok, még az eurozónában is, és bár a magánszektorban vannak elfogadott számviteli sztenderdek Európában, amelyek lehet, hogy különböznek Amerikától, de minden vállalat figyelembe veszi ezeket, ám a kormányok kétféle módszertan követnek. Vannak országok, amelyek anakronisztikus cashflow alapú elszámolást vezetnek, és nem a korszerű módszertant a számvételben, és át kell fordítani a, cash flow alapút a, a normál számvételre. Ezt nem akarjuk. Mi azt akarjuk, hogy minden kormány ugyanazon számítani szendet szerint jelentsen az eurozóna egészében, vagy akár az EU egészében. És ezt, ezt, ezeket a diszkrepanciákat nem szabad megengedni hogy egy, két tagállam között teljesen más számviteli módszertant használnak az államháztartásban. Elnök, köszönöm, én is gratulálok a jelentéstevőnek. Elnökként igyekeztem megtenni mindent, hogy nyomást gyakoroljak a tanácsra ebben a kérdésben. Nekem úgy tűnik abszolút fontos, hogy pontos és jóváhagyott, igazolt módon ellenőrizzük az Eurostat agregált adatainak helytállóságát. Ez előfeltétele bármely gazdasági kormányzást javító lépésnek, ami a célunk, sőt, ha ez nincs meg, akkor többiről nem is kell beszélgetnünk, mert nincs értelme. Szükségszerű előfeltétel tehát ez, mi több, az, hogyha megfelelő vizsgálati felhatalmazást adunk az Eurostatnak az olyan problémák feltárására, amelyről kollégám beszélt a módszertan tekintetében. És e tekintetben azt hiszem, hogy a bizottság javaslat a minimum csak, a görög országi tapasztalatok levonása még messzire, messzebbre kell vigyenek bennünket, és ez minden tagállamra vonatkozik. Nem arról van szó, hogy meg kell várni, hogy egy tagállammal szemben elindítják a túlzott hiányeljárást, mert rosszul viselkedett, és csak ráalkalmazzuk ezeket, hanem minden tagállamra kell, mert hogy preventív jellegűek kell legyenek ezek az intézkedések. Minden ország, minden tagállamra vonatkozóan meg kell tezni, mi kell legyen benne, és mi nem kell legyen benne. Ha valami jogszerűen kikerül a mérlegből, akkor is tudni kell, hogy ezekkel az eszközökkel mi történt, hol vannak, hol számolják el őket. És azt és az államháztatás egészében vizsgálati joggal kell bírjon, mi több, több éves alapon kell ezeket a vizsgálatokat végezze az Eurostat. Ezt egy másik jelentőben tudjuk majd talán meghatározni, a felülvizsgálati kérdéseket, mert hogy nagyon sok gondolat kering a, szám, a szakbizottságunkban ezekről, és arról, hogy a, és erről a Task Force-nak formálisan is tárgyalnia kell velünk, nem csak utólagosan tájékoztatva bennünket tanács, tanácskozásaink eredményeiről. A szankciók tárgyában azt hiszem, az állásfoglalásban is azt javasoljuk, hogy személyes felelősség is megállapításra kerüljön a szakbizottságunkban. Az igazgatók és a pénzügyi szervezetek ügyében gyakran beszélünk a vezetők felelős, személyes felelősségéről. Igaz kell, kell legyen ez tagállamok eh, államigazgatásában is, ami pedig az Eurostat függetlenségét illeti, illeti, ez ugyan vonzó perspektíva egyrészt, másrészt az Európai Bizottság kebelén belül működve lehet, hogy nagyobb hatást tud gyakran, nagyobb erővel bír a bizottság egészére támaszkodva. Tehát a függetlenséget ki kell egyenlíteni ezzel a bizottságon belüli erővel. Meg kell találnunk az egyensúlyt, ezen tovább kell gondolkoznunk talán mennyi legyen különálló a szervezet. Felkértük a jogi szolgálatot, hogy a jogi alap felől gondolkodjék el, 19-ére választ, még várunk rá. A szóbeli kérdés és állásfoglalás sorrendjét illetően valószínűleg júniusban tudjuk mind a kettőt beterjeszteni, mert hogy egy konszenzus alakult ki itt, ami alapján egyszerű blokkban való szavazással mehet át majd a jelentés és nem kell tovább dolgoznunk a kompromisszumokon. Mert hogyha belegabajodunk mégis abba, akkor az csúszást jelenthet. Ezért azt is kérem, hogy egy nyelven dolgozzunk ezen jelentés tárgyában, hogy legyen időnk a szakbizottsági szavazást minél hamarabb megejteni. Körímélekkel fogunk ebben is kommunikálni. A dolog sürgőssége azt hiszem, hogy indokoltá teszi ezt a különleges eljárást negyedikén lesz a koreper? Június negyedikén kerül a koreper elé. Et, ennél kicsit később jövünk mi, de azért nyomást tovább is tudunk gyakorolni, ha gyorsan dolgozunk. Visszaadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm a kiváló eszmecserét. Több eleme volt ennek a vitának. Egyike de facto a legutóbbi év egy vizsgálóbizottságának eredményére támaszkodott, és a, ugyanakkor egy jogalkotási állásfoglalás nem alkalmas erre, tehát e folyamatban nagyon sok rendezni való van. A jelenlegi javaslat, a mostani javaslat azonban, és a jelenlegi vita nem egy vizsgálóbizottsági munka kell, hogy ellássa. Ezt is látnunk kell. Másodszorban utalnom kell arra, hogy a politikai állásfoglalást külön kell választanunk, ahogy ezt a elnök asszony is elmondta, a jogalkotási résztől. Mert hogy sajnálatos módon a jogalkotási részben nem tudunk mindent érvényesíteni, amit politikai szempontból ki akarunk fejezni ezért van szüksége distinkcióra. Ezért kérem, hogy a szóbeli kérdést használjuk fel arra, hogy ezt a politikai üzenetet, ezt a politikai vetületet kidomborítsuk, amit a jogalkotás részben nem tudunk feltétlenül érvényesíteni. Világosan fogalmazzuk meg, és egységesen terjesszük be a politikai állásfoglalás az, amin sokkal rugalmasabban tudunk dolgozni, mint a jogalkotási szövegben, ám a fő lényegi pontok a függetlenség, a felelősség, az automatikus cselekvés az Eurostat részéről, és a minimum standardek a statisztika tekintetében. Ez is benne van a szövegbe. Benne van az is, hogy bejelentés nélküli ellenőrzési vizsgálatokat tarthat a hivatal a tagállamokban, releváns adatokat feltárva, beleértve azt a jogot is, hogy állami intézményeknél is, valamint a társadalom biztosítási kaszában is vizsgálódhassanak. Benne van az, hogy az Eurostat függetlenségét erősíteni kell, és a tagállamoktól való függőségét csökkenteni. Az együttműködés, az Európai Központi Bankkal együttműködés is benne van a szövegben, hogy azt erősíteni kell, és felvetődik az a kérdés is, hogy évek óta csúszik az a, a, a bizottság által tett javaslat elfogadása, amelyet már évekkel ezelőtt megtett a Eurostat erősítése érdekében. Kérem, hogy a szóbeli módosító tekintetében, valamint az állásfoglalás tárgyában, amelyet remélhetőleg nagy többséggel fogadunk el, mert ha nem, akkor nem tudjuk hétfőn, a Strasbourgi héten jóváhagyni, illetve a jogalkotási részt, amelynek a száv, sáv szélessége a jogi szolgálat véleménytől is függ majd, hogy társjogalkotók jogalkotók vagyunk-e vagy sem, akkor fogunk eldönteni az el, a vonatkozó eljárásról, de mindenképpen a mai vita eredményeit be tudjuk építeni ebbe a folyamatba, ennek, ebbe vagy abba az elemébe. Ezért köszönöm a hozzászólásokat. Um, Azt gondolom, hogy az Eurostat képviselője is most eh, szeretne szólni. Elnézést, hogy nem adtam meg előbb a szót. Köszönöm, eh, elnök asszony. Csak azt szerettem volna elmondani, amit valójában a raportőr már elmondott, a bizottság szempontjából miért fontos ez a javaslat a parlament hajlandóságának nagyon örülünk, mert úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés egy komoly jelzés lenne a rendszerek, illetve a piacok számára. Éppen ezért is szükséges gyorsan elfogadni ezt a javaslatot. Hadd mondjam még el azt is, hogy méltányoljuk a bizottság tagjaival az együttműködést, és önök, a bizottság tagjai, ráhatnak a tanácsra, ennek következtében a tanács valószínűleg együttműködőbb lesz, és ha nem is tökéletes, de valami elfogadható eredmény születik remélhetőleg az elkövetkezendő hetekben. Tehát köszönöm az együttműködést. Köszönöm. Akkor most megkérném a képviselőket, hogy a szóbeli kérdéshez való hozzászólásaikat hétfőig négy óráig küldjék el. Nem tudtuk elküldeni eredetileg a határidőt, mert nem tudtuk, mi lesz a menetrend. Tehát az állásfoglalási tervezet, ami júniusba kerül a plenáris napirendjére, ehhez való hozzájárulásukat hétfői küldjék meg, és a jogalkotási szöveghez szóló kiegészítéseket, módosítókat pedig június 8 keddig lehet elküldeni, e, és 28-án e, e, fogunk szavazni, illetve fogjuk ezt megvitatni ebben a bizottságban. Nem tudom, hogy az mikor kerül majd a plenárisra, de lehet, hogy még egy ekon anyag kerül a plenárisra júliusban. Köszönöm mindenkinek. Most pedig átadom az elnöklést Szeklóna úrnak, akire az az érdekes feladat hárul, hogy a saját jelentését elnökként vezesse le. Nem tudom, a szabályok ellen van-e, de biztos vagyok benne, hogy nem él vissza a hatásköreivel. Uh, Nos, akkor következik a napirenden az a vélemény, amely a fenntartható gazdaság uh, foglalkoztatási aspektusaival foglalkozik. Uh, én vagyok ennek az írója, a szerzője, tehát akkor el is kezdeném, mint ahogy mindenki tudja. Az eredeti vélemény találkozott, tartalmazott egy sor javaslatot, amely olyan dolgokkal foglalkozott, mint a zöld munkahelyek definíciója, illetve a statisztikában való megjelenítése az ilyen munkahelyeknek, mert ezek jelenleg nincsenek benne MACE kódrendszerben. NACE kódrendszerben. Azóta tíz módosítót kaptam, kettőt a néppártól, négyet Philip Lambert zöldek, kettő Padár úr, és Kruta és Handel eh, szintén kettőt. Eh, egyesével fogom akkor őket most megvizsgálni. Mert asszony a munkaerőpiac mobilitásáról beszélt, illetve arról, hogy hogyan lehet a strukturális hiányosságokat kezelni, például az ifjúsági munkanélküliséget, amely szerinte kidomborítja majd a mi véleményünket. Padar úr is hangsúlyozta azt, hogy az oktatás milyen fontos, a másik, módosít, másik módosító indítványában pedig a vállalkozások és a, a kísérleti projektek, a pilot projektek fontosságára hívta fel a figyelmet az ökoinnováció területén. Ezeket a módosítókat is üdvözöljük. Két módosító Klute úrtól a, az ágazati munkanélküliségre hívja fel a figyelmet, az szociális és egészségügyi szolgáltatások területén, ahol komoly lehetőség nyílik fenntartható munkahelyek teremtésére, és emellett még a munkahelyek minőségével foglalkozik az egyik módosítójában. Lambert kollega négyet küldött be, És azt gondolom, hogy ezek az adózásról szólnak, illetve a terhek átcsoportosításáról a nem megújulótól a megújuló felé. Én azt javaslom, hogy ahol az energiáról beszélünk, ott írjuk bele azt, hogy nem megújuló, és kifejezetten említsük meg a szénadót, a carbon taxet. amely ugye érdekes tétel a több éves költségvetés előterjesztése előtt egy új erőforrás adó megjelenése, és legyen ez mondjuk a carbon tax, a széndiokszid adó Most pedig akkor megadom a szót az árnyék előadóknak, hogy ők maguk tegyék meg a javaslataikat, illetve kommentálják a, az itt elhangzottakat, vagy bármi mást. Philippe Lambert. Ami a nem megújuló erőforrásokat illeti, itt a nem, meg, a nem megújuló erőforrásokra gondolok úgy általában, és nem csak az energiaforrásokra. Legyen teljesen világos a jelentés, ez nem a célja a jelentésnek, csak mégis foglalkozzunk vele. Danuta Hübner egy módosítója nincs itt egyébként, mármint Danuta Hübner nincs itt, de módosítójához szólnék hozzá, ami a munkaerő áramlást illeti. Teljesen igaza van, hogyha olyan dolgokat akarunk kezelni, mint például a szigetelés, akkor azok eléggé munkaerőigényesek, és a munkaerő pedig nem ott van jelen, ahol szükség van rá hogyha túlságosan, homályosan fogalmazzuk meg, akkor az a probléma állhat elő, hogy újra előkerül a származás szerinti ország koncepciója. Hogyha valaki a munka áramlását akarja megerősíteni, akkor visszatérnénk ez a származási ország kérdéskörre, ami kétértelmű, vagy legalábbis veszélyeket rejteget. Éppen ezért én ezt nem lépném meg, de a többit támogatni tudom, a többi módosítóját. Van-e valaki más, aki ehhez a véleményhez akar hozzászólni? Ja, jag skulle vilja göra några korta kommentarer när det gäller de ändringsförslag som har lagts. Köszönöm. Néhány rövid észrevételem lenne a beterjesztett módosítások célokkal kapcsolatban. Philip Lambert egy rendkívül fontos kérdése utalt a KKV-kre módosításában. Ösztözőket kell teremteni a KKV-k részére, hogy fenntarthatóvá tehessék tevékenységüket. az adózásnak is ilyen formában kell megnyilvánulnia, tehát hogy a fenntartható működési módozatokat helyezze előtérbe. De tartozik az oktatási, az oktatás is, az oktatást is úgy kell megvalósítani, hogy az a fenntartható gazdasághoz alkalmazzon. A továbbképzés is fontos. Ha például a gépjármű ipart tekintjük, akkor számukra igen nagy kihívást jelent mindez. Úgy kell megőrizni versenyképességüket, hogy ezt teljesítik, tehát arra kell képezniük munkatársaikat, hogy környezetbarátabb autókat gyártsanak. Elég nagy a különbség a hagyományos autók, illetve a nem belső égésű autók gyártása között, tehát elektromos autókra gondolok. Zöld gazdaságra van szükség, és természetesen zöld statisztikára is. Így a környezetvédelmi kérdések valóban szerepet kapnak a politikai döntéshozatalban. Ehhez statisztikai lapra van szükség. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Úgy látom, még valaki van itt. Köszönöm, úr. Nem sok mondandóm van kiegészítésként. A legtöbb módosító jól összeillik, egymást kiegészítik. Egy kérdésem van csak Philip Lamberhez, az adókedvezmények, adó ösztönzők ügyében, ami hát ez nem mindig ö, olyan egyszerű problémamentes dolog, ugye üresen tátnonganak az államháztartások, és új bevételi forrásokat kell találni. Ezért kérdés az, hogyan lehet precízebben megfogalmazni, hogy nehogy további adócsökkentések irányába csúszson el a dolog, ne úgy értelmezzék ezt. Uh, Köszönöm. További hozzászólás? Nem látom, hogy lenne. No, akkor megemlíteném csak a határidőket. Szavazás az Ekon szakbizottságban június 22-én lesz. Reméljük addigra rendezzük ezeket a nyitváló kérdéseket, hogy a foglalatosi bizottságban pedig július 14-én lesz a szavazás, ugye az az illetékes bizottság. Következő napi rendi pontunk az euróérmék, nem forgalmazásra alkalmas euróérmék hitelesítése. Binev úr az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollég! A rendelet tervezett lényege, illetve célja, hogy euró, hogy az euró érmék hitelesítésével kapcsolatban a helyzetet kezelje, illetve a pénzforgalom célra alkalmatlan euró érmék esetében. Az lenne a kívánatos, hogy ebben a kérdésben harmonizált elvek érvényesüljönnek, tehát az euróérmék hitelesítése és az alkalmatlan érmék kezelése területén. A folyamatban résztvevők szeretnének egyértelmű szöveget létrehozni, amely világosá teszi, hogy pontosan milyen hitelesítésre, hitelesítési folyamatra kerül majd sor. A kollégák módosítókat nyújtottak be. Ezekről elmondhatjuk, hogy nagy az együttműködésre való hajlam. A hitelesítési folyamat költséges, költségeket ró ez a hatóságokra, és véleményem szerint ezért kezelési költségre kellene, hogy jogosultak legyenek. A néppártos kolléga véleménye az, hogy a kezelési költségek ne terheljük magánszemélyekre. A 41-es módosítás szól erről. A 43-as módosítás, amelyet Balc úr nyújtott be, arról szól, hogy az 50 centes, 1 eurós és 2 eurós érméket hitelesítsék csupán. Értem érvelését, de mégsem tudom ezt elfogadni. A 20 centes és kisebb értékű érméket általában érték, érmékről általában úgy vérik, hogy kisebb az esély annak, hogy ezeket hamisítják. Ugyanakkor az összes érmét és összes bankjegyet hitelesíteni kell. Hogyha nincs meg az érmék hitelesítésére vonatkozó kötelezettség, akkor a hatóságok akkor a hatóságoknak nem kell garanciát vállalniuk. Természetesen felmerül a költséghatóság kérdése. Az érmékgyártó elemek bármilyen érmével működnek. Tehát ugyanazon ugyanolyan gépekkel lehetne hitelesíteni, vagy készülékekkel lehetne hitelesíteni a 20 centesnél kisebb ér, értékű érméket, mint a nagyobbakat. Tehát ez nem lenne pluszköltség. Balc úr módosítás arra irányul, hogy nagyobb flexibilitás, nagyobb rugalmasságot kérjünk az, ér, az érmék hitelesítésében. Tehát a tagállamok választhatnak a között, hogy manuálisan, vagy géppel teszik-e ezt az arkoni módosítás azt írja elő, hogy a bizottság, az Európai Bizottság észszerű határidőt szabjon annak, hogy mikortól érvényes az első bekezdés. Remélem, hogy ezügyben a bizottsággal meg tudunk egyezni, illetve a tanácssal is. Kérdés, mi történik akkor, hogyha nem működnek a hitelesítő készülékek, ezeket ki lehet-e vonni a forgalomból? Úgy gondolom, hogy igen. Ez a 47-es módosításban olvasható. A 48-ast is támogatom. Ez arról szól, hogy a tagállamok előírhatják a előírhatják azt, hogy azon intézmények, amelyek az euró érmék hitelesítését végzik, ellenőrzést adjanak be. És az is nagyon fontos előírás, hogy megfelelő szakértelmel rendelkezzenek munkatársaik. Ami az alkalmazottak munkatársak képzését illeti, az Európai Technológiai és Tudományos Központ a felelős intézmény. 49-es és 45-ös módosítások az Olaf munkatársaival egyeztettem, és ezekből az egyeztetésekből kiderült, hogy sokszor előfordul az, hogy ha az euróérméket szállító konténereket kinyitják, akkor különböző gázok szabadulnak ki. Itt felmerül az is, hogy milyen tisztító szerekkel tisztítják az érméket, illetve hogy felmerül-e az, hogy túlzottan nagy adagban alkalmazzák ezen tisztító szereket. Elképzelhető tehát, hogy ennek egészségügyi vonzata is van. Az első bekezdésben olvasható kezelési költséget plusz 20%-os, tehát a névérték plusz 20%-ával kell ezért kiegészíteni. Négyes cikk. Ez ügyben azt javaslom, hogy ne fordulhasson elő az, hogy együttesen becsomagolhassák ezeket az érméket, és így küldjék el a hatósághoz. A hitelesítő, hitelesítést végző készülékek kiköpik azokat az érméket, amelyek nem alkalmasak pénzforgalom céljára, illetve a nem hiteles érméket, a hamisított érméket. Ezeket az érméket el kell küldeni a felelős hatósághoz, Ők döntik el azt, hogy mely érmék hamisak, illetve melyek nem alkalmasak pénzforgalom, pénzforgalomra. Azon pénzérmék, amelyek hamisítottak, vagy nem alkalmasak pénzforgalom céljára, Nos, ezeket együttesen kell, tehát össze kell csomagolni, amikor elküldik ezeket a illetékes hatóságnak, nem külön csomagba kell ezeket betenni. 51-es módosítás 2015-ös, 2015 december végi határidő tartalmaz ez, eddig kell az Európai Bizottságnak javaslattal előállítani, előállnia. Szeretném azt elmondani a jelenlévő képviselőknek, hogy ezt a kérdést számos ülésen felemlítettük már, és nincs megegyezés jelenleg a tagállamok között. Még hogyha műszaki szempontból a érme hitelesítő készülékek esetében meg is történik a megegyezés, a költségek túlságosan magasak lennének az, önös böl- az önök bölcsességére bízom, hogy értékeljék ki a módosításokat, és nagyon örülök annak, hogy meghallgatok. Kérem az árnyék előadókat. Sofi, Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy először gratuláljak a jelentéstevőnek. A kiváló munkáért meg azért, hogy olyan jól vezette az eszmecserét ebben a témában. Sőt, bókolnom kell neki, megdicsérve kiváló francia tudását is. Ezen túl a bizottság és a tanács is nagyon nyíltan állt hozzá a téma kezeléséhez. Magam három módosított esetembe köztük a 41-es, mert kimondja, hogy minden hitelesítés ti intézetnek meg kell engedni, hogy kezelési díjat szabjon kiróljon ki a kezelési költségeket fedezendő, ám ez nem terhelheti a magánszemélyeket, ez a díj. Az alapgondolat emögött az, hogy ne magánszemély fizesse meg ezt. A 46-os módosító azt mondja, hogy a bizottság megfelelő irányításokat kell közzé tegyen a hatályba lépést követően, oly módon, hogy az egyes bekezdés rendelkezései alkalmazhatóak legyenek, végrehajthatóak legyenek. Ez tehát azt jelenti, hogy a bizottság ilyen iránymutatással. Azt az 50-es módosító, ha veszélyes anyagok miatt sérült meg a, a, a pénzérme, és ezek sajátságos módon kezelendők, az erre vonatkozó különleges díjat, díjat ki kell egészíteni az alapdíjat ezzel a nominális érték 20%-áig, mert szóban forgó fénypénz névértékének 20%-ával egyenértékű ez a díj. Tehát itt, uh, itt ez veszélyes anyaggal szennyezett pénzermékről van szó. Aztán még a 43-asról is szólnék. Itt arról van szó, hogy a 50 cent alatti értékű érméket zárják ki ebből a szabályozásból. Ezzel aggájaim vannak, mert ez nem a 2009-es szabályozásnak ellentmondana, és minden érme ö, hitelesítésről szó esik ebben a 2009-es jogszabályban, ennek tehát ellenmondana a 43-as számú módosító. Sőt, azt is utalná, hogy voltak éppen ügyet sem betünk a 10 meg 20 centes ö, érmékre, mint ezeknek, mint ezek fabatkát sem érnének. Ez pedig nem megfelelő üzenet. Tehát ö, majd tárgyalok a módosító beterjesztőjével erről. Ivar Padar következik. Sooviksin tänada raportőri selle eest, et ta on Köszönöm. Szeretném megköszönni az előadónak azt, hogy elfogadja a módosítómat, eh, amely definiálja az alkalmatlan eh, forgalomra alkalmatlan eh, pénzérméket, illetve azt, hogy közös tréning standardokat, képzési standardokat fogadnánk el a gépek kezelő személyzete körében. Mit tegyünk a meghibásodott gépekkel? Szerintem ez is egy fontos módosító indítvány. Az ötös preambulum bekezdés részben foglalkozik ezzel. Az Európai Technológiai és Kutatási, illetve Tudományos Központ foglalkozik ezzel. Ez egy, ez egy fontos tétel, ez szerintem mindenképpen fel kell venni a jelentésbe. A cél ugyanis az, hogy a a hibás gépeket valamilyen módon e, feldolgozzuk. Jelenleg nincsen semmi eljárás. Mi van akkor, hogyha egy gépre továbbiakban nincs szükség, vagy e, meghibásodott? Meg kell akadályoznunk azt, hogy ezeket a gépeket pénzhamisításra használják fel később. Köszönöm. Padar úr. Thank you. Köszönöm. Nem eurózóna tagállam képviselőjeként nagyon érzékeny kérdésnek tekintem, ezt nem én akarom megmondani, hogy hogyan bánjanak az eurozónában állampolgárok a zsebükben levő fillérekkel. De az ICR frakcióban azért vannak eurozónából delegált képviselők. Köszönöm a jelentést, világos, hogy hatalmas munkát végzett szerzője, átvizsgálva ezt a kérdéskört nagyon sok jó módosítót is született. Aggályosnak tartjuk mi is azt a módosítót, mi szerint az 50 cent alatti értékű fénypénzeket nem hitelesítenék, mert ez további, a csalásokat növelni az ilyen kis értékű érmék körében, a hamisítást. Egyébként a jelentéstevő és a képviselőtársai mondandójával egyetértek. A kicsit aggaszt a 21-es módosító. Lehet, hogy az angol fordításból adódik a, a gond. Tudnék itt itt arról van szó, arról a kiváló gondolatról, amúgy kiváló gondolatról, hogy egy az Európai Unióban működő intézmény, a hitelesítéssel foglalkozik, nem felelt meg a követelményeknek, és ezt orvosolni kell. Angolul azzal, hogy bizonyos észszerű időn belül kell a legfőbb időn belül szerintem a, a hamar vagy mielőbb kifejezés talán sürgetőbb volna és helyén valóbb e hiba orvoslására. Elnök, köszönöm. Az Európai Bizottság képviselő, képviselőhöz fordulok. Zenáros úr kap szót. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Binyev úrnak, hihetetlen munkát végzett. És vette a fáradtságot, részleteikbe menően beleásta magát ebbe a témába, amely elég nehezen, nehezen érthető. Megköszönöm, hogy nem sajnálta a fáradtságot. A jelentés általános irányultságával kapcsolatban, illetve a módosításával kapcsolatban szeretnék köszönetet mondani Alkuni asszonynak és azon képviselőknek, akik módosításokat terjesztettek be. Nos, van néhány fenntartásom azzal kapcsolatban, hogy a hitelesítést korlátozzuk-e a három legnagyobb címletre, ez nem felel meg a jogszabályoknak, nem azok szellemében született ez a gondolat, és nem megfelelő politikai üzenetet adna ez át. a gépekkel kapcsolatban, a hitelesítő gépekkel kapcsolatban, ugye erről a témáról Padár úr nyújtott be módosítást. Szerintem nagyon lényeges az, hogy tudjuk, mi történik a hibás, vagy károsított gép, bekárosodott gépekkel, készülékekkel. Hogyha egy gép kiszolgált, akkor lehet, hogy nem hitelesítésre kell használni, elképzelhető, hogy valakinek egy olyan személynek adják el, aki, amely nem foglalkozik hitelesítéssel. Egy templomnak, egy ügynöknek. Nekik nincsen olyan jogszabályi kötelezettségük, hogy hitelesítéssel foglalkozzanak. Tehát, hogyha azt írjuk elő, hogy ezeket a gépeket meg kell semmisíteni, az lehet, hogy nem lenne túl jó, hiszen akkor a magánszektorban működő személyek érdekeit nem vennénk fontolóra. Úgyhogy véleményem szerint nem kell előírni azt, hogy a hibás gépeket megsemmisítsék. Második dolog. Binev úr kiegészítéséről van itt szó, csomagolással kapcsolatban. Tehát, hogy össze lehet-e csomagolni, össze lehet-e keverni a hamisított érméket, illetve a pénzprogram céljára alkalmatlan érméket. Ez egy fontos kérdés, de a megoldás, megoldást még nem ismerjük. Vinyev úr gyakorlatilag azt mondja, hogy ne a cégek ö, vegyék vagy különítsék el a kétféle érmét, hanem küldjék ezeket el a illetékes hatóságnak, és ezt a munkát ők, ők, végez, ők végeznék el. Bonyolult a kérdés. Most erre nem tudunk válaszolni. Vannak erről magán elképzeléseim, de fontos itt a megfogalmazás is, amely jellemzi a problémát, ugyanakkor nem ró túlságosan nagy terheket a hatóságokra, akik több százezer több százezer pénzforgalom céljára alkalmatlan euró érmét kell, hogy elkülönítsen, hogy ebből kivonjon néhány darab hamisított érmét. Tehát gyakorlati gondok fűződnek ehhez a javaslathoz, a jó megfogalmazást meg kell még találni. Általánosságban elmondhatom azt, elnök úr, hogy hálás vagyok ezért a sok hasznos észrevételért, ez mindenképpen jó irányba mutat. Elnök, köszönöm. Xenárius úr, köszönöm. Jelentéstevő úr, az Econban június 22-én szavazunk erről, és valószínűleg szeptemberre kerül ez a plenáris elé. Úgy látom, nincsen plusz észrevétele az előadónak. Következik az utolsó napi rendi pont. A tagállamok foglalkoztatás politikáira vonatkozó iránymutatások. Ez a 2020-as Európa integrált iránymutatásainak részét képezi. Most Mártin úr felé fordulok, ő a jelentéstevő, kérem, vezesse fel ezt a témát. Köszönöm annak érdekében, hogy a végén csak ketten üljünk itt, és figyelembe véve azt is, hogy tudom, szakbizottságnak nagyon sok egyéb prioritása van, ezért nagyon rövidre fogom. A tanács egy döntésről van szó a foglalkoztás politikai irányelvek tagállamok beli végrehajtásáról a 2020-as stratégia keretében. Kicsit meghökkentett, hogy ez a rész nálunk landolt a mi szakbizottságunkban. Igyekeztem azért néhány konkrét hangsúlyt elhelyezni. Dolom, be kellett látnunk, hogy a Lisszaboni stratégia nem működött, ezt én már korábban is elmondottam. Másrészt konkrét eljárások kapcsán a Lisszaboni folyamat megmutatta, hogyha a paramétereket folyton változtatjuk, akkor végén azt sem tudjuk, hova jutottunk el, és azt sem látjuk, hogy hol, mikor követünk el hibát a folyamat során. Erről szól a hetes módosító indítványom. Aztán, ami a szakbizottságunkhoz jól illik, mint téma, az ambíció, hogy bizonyos célokat túl magasan határozzunk meg. Szerintem elég bátoratok, bátrak kell legyünk, hogy, van, hogy minő, mennyiségi célokat is meghatározzunk a fiatalok körében való munkanélküliség keretében, hogy 20%-a csökkentsük ezt 2020-ig, erről szól a tízes módosítón. Aztán konkrétan akartam arra is utalni, hogy nem csak a statisztika tekintetében kell, hogy összehasonlítható adatok legyenek, hanem az iskolából kibukók számát is vizsgálva, meg általában például a, a, a képzés, a szabad munkahelyekre vonatkozó képzéseket, illetően emlékezünk vissza itt a franciaországi lengyel vizetékszerelők ügyére, és egyéb olyan szakmai kvalifikációk kérdéskörére, amely európai szinten fontos lehet. Erről szól a 11-es módosítom. Aztán, mire akartam még utalni? Nos, arra, hogy a tehetségesek számára is lehetőségeket biztosítani, ezt is nyugodtan követelhetjük. A 14-es módosító oktatási kiadásokat határoz meg, hogy legalább 6%-a kell legyen a GDP-nek a tagállamokban. Ez a 6% nem az égből potyant le, mint szám, hanem az OECD kiterjedt tanulmányára támaszkodik. Ehhez jön még az is, hogy az európai tagállamok elhatározták, hogy ezt elérik. Dánia 7,2%-kal fölötte van, Svédország is már most fölötte van ennek a 6%-nak, Belgium tartja, ám meghökkentő módon Németország még 5%-ot sem hoz. Tehát a 6% semmiképp sem tekinthető túlzottan nagyra törő célnak. Sőt, voltak éppen az OECD államok átlaga. Úgyhogy, ha olyan hatalmas, fényes célként határozzuk meg ezt az amúgy elég szerény átlagot, akkor például látunk el Amerika, Dél-Korea, Kanada, Új-Zéland jóval nagyobb arányban költi a GDP-t oktatása már most is. Úgyhogy legalábbis követelhetjük mi is ezt az arányt. A végén pedig azt kell mondanom még, hogy a fiatalok körében való munkanélküliség csökkentésén túl a szegénységi küszöb meghatározásában is, meg leküzdésében kicsit bátrabbak lehetünk 25%-ra, ha csökkentjük azt. Szégyen az Európai Unióban az, hogy még mindig 80 millió ember a nemzeti szegénységi szint alatt élnek. Tehát ne 25%-ra csökkentsük azt, hanem legyen 40%. Ennyit erről szólna a 16-os módosító, ennyiről szerettem volna ehelyt most szólni. Uh, thank you, Mr. Martin. Köszönöm Martin úr a hozzászólásokat és a kommentárt. Van-e? Igen. Pervans monsieur le président. Köszönöm szépen, Hans-Peter Martin véleményét nem fogok részletesen reagálni, már nem is nagyon vagyunk sokan, de kicsit aggasztónak találom a helyzetet. Úgy látom, hogy ez a szakbizottság már nem foglalkozik makroekonomiai kérdésekkel. A hangsúly áthelyeződött innen. Véleményem szerint nem három képviselő jelenlétében kéne erről szólnom. Kár, hogy nincsenek itt többen. De azok a kérdések, amelyek itt a szakbizottságban felmerülnek, nagyon komoly kérdések. Az euró övezet válsága nem a görög államadósághoz kapcsolódik. A mai válság arról szól, hogy hogy a piac úgy véli, hogy nem működik a stabilitási és növekedési paktum, nem, nem megfelelőek a gazdasági lépések, a gazdasági eszköztár. Sokkal érettebbnek kéne lenni az európai gazdaságpolitikának. Az ex ante koordináció alapfontosságú lenne, de ez nem nagyon működik most nincs hatása. Hangzatos, de igaz eredmények nincsenek. Jó lenne, hogyha az ex-ante létező eszköztárával, e, e, vagy létező ex-ante eszköztárral érnénk e, ezek a mm, általános jellegű gazdasági iránymutatások, ezeket pedig úgy tűnik, hogy figyelemen kívül hagyjuk. Hát ez hihetetlen. Április 27-én merült ez fel először, a ö, tanács nem hallgatta meg a mi véleményünket ezzel kapcsolatban, de ettől függetlenül mi nekünk ragaszkodni kell a lehetőségeinkhez. A szakbizottságnak korábban én voltam az elnöke, nem szeretném az új elnököt kritizálni, nem erről van szó. De nagyon sok, ö, nagyon sok makroökonómiai eszközre lenne szükség, pedig csak egy van miért ragaszkodik a parlament a szerepéhez, a jogaihoz, hogyha nem él ezekkel? Kérem szépen, itt a semmibe beszélünk. Elég irreális az, hogy egy üres teremben felháborodott hangon erről beszélek és annak ellenére, hogy foglalkoztatáspolitikai foglalkoztatás politikai véleményekről beszélünk, és nyilván meg fogja vizsgálni a foglalkoztatás politikai bizottság is, de nyilvánvalóan csak erről fog beszélni, és hogyha mi csak erről beszélünk, és nem beszélünk a tágértelmű gazdasági iránymutatásokról, akkor feje tetejére állt a világ. Ennyit mondok erről. Az elnök úr nyilván mindenkinek át fogja adni majd az üzenetemet. Köszönöm szépen. Elnök, meg... Köszönöm a szavait. Magam is támogatom, ha megengedi. Ludvigsen úr. Köszönöm, elnök úr. Először is megköszönöm Hans Peter Martinnak ezt a konstruktív hozzáállást, amelyet tanúsított, és érdekes javaslatait is. Ha nem is osztom minden pontban az álláspontját, mégis hiszem a vitának kiváló alapot kínál mindez. Hans Peter Martin nagyon nagyra törően határozta meg az iránymutatások területén megragadható célokat, kimondva azt, hogy a foglalkoztatási célok legalábbis realisták. Azt is kimondta, hogy a realista cél azt is jelenti, hogy a szegénység küszöböt 40 ra kell növelni, ezek is fontos célok, és fontos az is, hogy minden célok a gyakorlati lehetőségeket is tükrözzék, figyelembe vegyék. A nem realista célok tudni további bajokat okozhatnak, mint sem, hogy megoldanának kérdéseket. Ezért kell megvitatnunk, hogy ezek a célok mindegyike reál, reális -e. Öt pontot hangsúlyoznék. Egyrészt az exit stratégia tekintetében kell kiegyensúlyozott megoldásokat találnunk, ugyanakkor az is szükségszerű, hogy az államháztartásokat konszolidáljuk. Nagyon negatív ilyen tekintetben az egyes ösztönzők, amelyeket az iránymutatások meghatároznak. Fennáll az a veszély, hogy megszakad ezek miatt a gazdasági helyreállás folyamata. Ezt nem szabad megengednünk, ezért kell kellő egyensúlyt találnunk az alkalmazott eszközök között. Másik oldalon azt is szükségesnek tartom, hogy az a férfiak és nők közötti esélyegyenlőséget is nagyobb hangsúlyjal szerepeltessük, érvényesítsük a foglalkoztatás terén. Ez nagyobb erőfeszítéseket igényel, mint amit itt előirányzunk, hogy a nők valóban ugyanolyan jogokkal, lehetőségekkel bírjanak a munkaerőpiacra, mint a férfiak. Harmadsorban az is központi fontosságú, hogy a szerkezetváltások, a struktúrális reformok végrehajtásra kerüljenek a tagállamokban, és így a növekedési kezdeményezések valóban a foglalkoztatásra legyenek kihegyezve. Mindez hozzá kell járjon ahhoz, hogy minél több munkahely nyíljon meg a reálgazdaságban. Mert ha nem helyezzük a erőfeszítésen középpontjában a munkahelyek teremtését, akkor azt a veszélyt futjuk, hogy minden reform végső soron még magasabb munkanélküliséget eredményez. Negyedsorban sorban még jobban kéne hangsúlyozni a munkaerőpiaci partnerek központi fontosságát, a szociális partnerek központi fontosságát. A tagállamok foglalkozáspolitikája csak akkor lehet sikeres, ha a szociális partnerek aktívan részt vesznek a politika alakításában. Csak úgy, mint annak végrehajtásában. Különösen fontos tényező e tekintetben az, hogy a szociális partnerek jogai, a kollektív, való tárgy, kollektív tárgyalásra való jogait is figyelembe vegye. Figyelembe vegyék, beleértve a bértárgyalásokat is. A szociális partnerek hatékonyan kell, hogy itt működjenek, képesek kell legyenek erre a jobb együttműködés érdekében. Ötöt sorban pedig foglalkoznunk kell a költségvetési pénzügyek helyzetével. A foglalkoztatási és ö, szociális integrációba való beruházásra befektetések is végső soron az államháztatás javára szolgálnak, hiszen ha a munkahelyek nyílnak meg, ha csökken a munkanélküliség, akkor a szociális kiadások is csökkennek, és ezáltal végső soron adók is csökkenthetőek. Ezt az összefüggést világosan ki kell domborítani. Tehát a politika ilyen értelemben is nagyon hasznos lehet. Az állásfoglás mm, mindenképpen pozitnak értékelem, a vitának, mint mondottam, kiváló lapot kínál. Thank Köszönöm szépen, Ludvigsen úr. Most Fax úr következik. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok, hogy ilyen hatékonyan tudja elnökölni az ülést, és hogy ilyen jó ütemben vezeti mindezt. Elnézést kérek, de nem voltam itt a vita elején. Köszönetet mondok Mártin úrnak, hogy elkészítette ezt a véleményt. Az Európai Unió versenyképességét úgy lehet biztosítani, hogyha a vállalkozási kultúra dinamikus, hogyha a vállalkozók fontos, hogy a vállalkozók önállóak legyenek, jó, hogy jól, fontos, hogy a megfelelő gazdasági körülmények segítsék a kis vállalkozásokat, hiszen a, ők a legnagyobb munkahelyteremtők. Egyszerűbbé kell tenni a vállalkozások elindítását, és gyorsabbá, olcsóbbá is. Jó lenne, hogyha rugalmasabbak lennének a munkavállalási törvények, illetve a fizetés politika is. Hogyha nem így járunk el, akkor megnő a munkanélküliség. Az EU-s, illetve tagállami beavatkozásokat csökkenteni kell. Gyakori hiba az gyakori szólam az az EU-ban, hogy megpróbáljuk megőrizni a munkahelyeket. Ez nagyon dicséretes cél, de hogyha ezt tesszük, akkor megnövekednek, ha ezt nem jól tesszük, akkor megnövekednek a munkavállalás költségei, és kevesebben lesznek munkavállalók. Tehát az EU versenyképességét növelni kell a világ többi részéhez képest. Itt kell, azt kell elérni, hogy it tanuljanak az európaiak, az oktatást mindenképpen javítani kell, az, az egyetemek és, a, és az üzleti vállalkozások között ki kell alakítani a partneri kapcsolatokat, fejlesztési költségeket, illetve az oktatási, oktatásba való befektetést kell mindenképpen ösztönözni. Demografikus változások előtt állunk, és ezért tovább kell tovább kell dolgoznia az embereknek, el kell érni azt, hogy mindenki addig dolgozhasson, amíg csak akar. Egyetértünk Martin úrral abban, hogy az élethosszig tartó tanulást mindenképpen ösztönözni kell, így el lehet azt érni, hogy az egyénikénti termelékenység magasabb legyen. Az általános kérdésekben egyetértünk Martin úrral, tehát a bürokratikus akadályok csökkentését, a vállalkozó szellem felkarolása, illetve az élethosszig tartó tan tanulás ösztönzése ezekben a kérdésekben azokban hatástanulmányokat kell végezni. Sok kérdést nem tartunk még fel, nem tudjuk, hogy milyen költségekkel járna mindez, illetve a monitoring hatásairól sem vagyunk, sem vagyunk tisztában. Remélem, hogy az árnyék jelentéstevők véleményét komolyan veszik majd, és ezáltal jó minőségű lesz a vélemény. Köszönöm, Fox úr. Ha nincs további hozzászólás, akkor Martin adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Még egyszer köszönöm. Pervans Perez, amikor az ön elnöki székében ült, valóban nagyon jól vezette a szakbizottságot, és valóban sajnálatos, hogy a szakbizottság munkája nem jobban tud hangsúly, nem tud jobb hangsúlyt adni ennek a makrogazdasági fontosságú témakörnek, mert még nagyobb súlyjal kezeli ezt. De hát nem ö, önt kell emiatt szidni, és nem az elnökséget. Köszönöm az eszmecserét, a felszólalásokat. A legtöbb hozzászólással együtt tudok érteni, Az amerikaiak ugye nagyon ambiciózusak, amikor azt mondták, hogy a 60-as években felrepülnek a holdra, és megint azt mondják most, az ambíciók tehát sokszor visszatérnek, nálunk is talán ez a helyzet, azonban a tanács most talán konkrétabban határozta meg azokat a célokat, amelyeket már talán korábban is elérhettünk volna, és ez a 6%-os oktatási arány a GDP-ben semmiképpen sem nagyra törő, sőt szükségszerű, és könnyen megvizsgálhatóak az, ezek a szükségszerűségek, bár Fox úr vitattat egyes pontokat. Én is egyetettek azzal, hogy a bürokráciát le kell építeni, ám a 6%-os arány az OECD tanulmányában is pontosan levezetésre kerül, legalább ebben azért egyetérthetünk. Köszönöm, hogy ilyen késő is itt maradtak és a németeknek, osztrákoknak pedig jó szabadságot kívánok, ezek szünnapok tudnék a két országban. Köszönöm szépen, néhány dátumot olvasnék még fel. Június 8-a, ez ugye sokára van, a módosítások benyújtásának határideje, aztán ezeket 21-én fogjuk megbeszélni, a módosításokat, 22-én lesz itt a szavazás, július 14-én lesz a másik szakbizottságban a, a szavazás, és a plenáris elé szeptemberben kerül a téma. Nincsenek egyéb kérdések. Egyetlen dolgot mondanék, hogy Strasbourgban 14-én este 7 órakor hétfői napon lesz a következő ülés, utána pedig 21-én Brüsszelben hétfőn délután, és kedden, másnap, egész nap. Köszönöm szépen mindenkinek, kellemes estét kívánok!